Okay, colleagues, we'll, we'll make a start. Kedves kollégák, megkezdjük a munkát. Köszönöm szépen. Először is szeretnék röviden beszélni a hőmérsékletről itt a teremben. Azt hiszem nagyon meleg volt, van valami probléma a klímával, 50 fok volt, és most 30 fokra tudták csökkenteni, és most egyre inkább igyekeznek lejjebb szorítani. Hát és látjuk, hogy most mások hogyan élnek, hogyha nehéz körülmények közé kerülnek. Remélem, hogy azért sikerül csökkenteni a hőmérsékletet. Néhány nagyon fontos napirendi pontunk van a mai napon. Egy kicsit későn kezdtünk, de igyekezünk behozni. Kezdjük is az első napirendi ponttal, a napirend elfogadásával. Van bármiféle kommentár, hozzászólás, kifogásuk a napirenddel kapcsolatban, a tervezettel kapcsolatban. Ha nincs ilyen, megkapták egyébként a jegyzőkönyveket is, ez az újabb lépés már és a koordinátorok ülésére vonatkozóan hogy ez, hogyha ezzel kapcsolatban a második, harmadik napi rendi ponttal kapcsolatban van hozzászólásuk, tehát vonatkozik a jegyzőkönyvekre és a koordinátorok ülésére, akkor jelezik a titkárságnak a jelenülés vége előtt, egyébként pedig elfogadottnak tekintjük. Egy néhány bejelenteni való is az önök számára ma délután kapcsán. Az először is szerdán, e hét szerdán délelőtt meghívunk mindenkit, minden képviselőt, és tisztviselőt az európai civil szervezetek a, a Concord egy ülésére. A Concord az egy ernyő szervezete az ilyen, ilyen jellegű civil szervezeteknek. 10-12 óra között a parlament épületében lesz az ESP 5G2-es teremben lesz. Emlékeztetni szeretnék minden kollégát, hogy e-, erre sor kerül Egyébként pedig viták lesznek az Envin és az Agriban is. mecserék ezen a héten Franz Fischlerrel, a korábbi mezőgazdasági biztossal a tudományos bizottságot vezeti a World Export 2015 a világ kiállítással foglalkozik, és a témája a Feeding the Planet, vagyis a Föld táplálása, energia az élethez, és mint mondtam, november 5-én lesz ez, ez éppen párhuzamosan kerül sor a konkordüléssel, és szerdán délután még lesz egy agriülés is a Jánban. Aki kíváncsi a világkiállítással kapcsolatos részletre, menjenek el az envülésére vagy az Agri Szakbizottság ülésére. A mai napon pedig mindenek előtt humanitárius ügyekkel foglalkozunk a 2015 követő időszakra vonatkozó vitákon kívül, és az összes képviselő megkapta az ezzel kapcsolatos adatokat, frissítéseket, mik a nagyobb témák, az EU hol mit kíván segíteni. Ez egy nagyon hasznos összefoglaló egyébként. Kérem, hogy ezt tartsák mindig szem előtt a vitákon. A az elnök konferenciája a Szaharov díjat oda ítélte. Denis Mok végé a díjazott ebben az évben, aki nőgyógyász egyébként a Panziban lévő kórházban segít a szexuális erőszak áldozatainak Kongóban Sokan találkozták McVége doktor úrral, és sokan támogatták a munkáját. Dr. McVégi egyébként pedig november 26-án szerdán Strasbourgban veszi át a díjat, és 24-én, november 24-én egy esti Deve Afedroy együttes ülésen eszmecserére is sor kerül vele, tehát a női jogokért felelős albizottság is részt vesz ebben ennek, ezek lettek volna bejelenteni valami, ha van kérdésük, tegyék fel, nincsen ilyen. Akkor pedig tovább lépünk, van-e bejelenteni valója a bizottságnak, az Európai Bizottságnak? Jó, köszönöm szépen, ők se kívánnak semmit. A hatodik pont, kaptunk kérdések, nem kaptunk kérdéseket a képviselők részéről, három nappal a szakbizottság ülés előtt be kell jelenteni a kérdéseket, ezúttal nem kaptunk ilyen kérdéseket eddig az időpontig, ezért tovább is léphetünk a hetedik napi rendi pontra. A hetedik napi rendi pont azt hiszem egy nagyon fontos vita. Nyilván hétvégén is látták a képeket, a riasztó képeket Szíriából. BBC-t néztem tegnap este, láttuk, hogy hogyan ölik le a faluk lakosait, és ez a rettenetes egyre közelebb kerül hozzánk az, ami Szíriában történik. Valamennyien tudják, több mint három millió menekült van úton már, és el kell helyezni ezeket az embereket, és a DG Echo főigazgatója Szorenzen úr van a körünkben mai estén, és ők dolgoznak a helyszínen, ott vannak Szíriában, igyekeznek segíteni az ottani embereknek, a hontalanoknak, segíteni a szomszédos országokban a menekülteknek, de jelen van még Carsten Hansen is, illetőleg Jill Hansul a Vörös Kereszt részéről, Carsten Hansen pedig a norvég menekültügyi tanács képviselője. Kristalina Georgiavia, a korábbi biztos, aki felelős volt a humanitárius ügyekért, is megszólalt és beszélt a nagyon súlyos helyzetről. No kíváncsiak lennék, mi van a terepen, mi történik ott, és jelenlévő barátaink erről fognak beszámolni. Az EU mindenképpen hozzá kíván járul a nemzetközi válaszhoz, és mintegy 3 milliárd eurót sikerült mozgosítani eddig az időszakig. Ennek ellenére nagyon súlyos aggájaink vannak, és ez még mindig kevesebb, mint amennyire szükség lenne vagyis azt tudom mondani, szeretném felkérni a három előadót, hogy vezessék be a témát, utána kérdéseket tehetnek fel azzal kapcsolatban, amit hallottunk. Tehát a civil szervezetek képviselői vannak ilyen egyébként, az Európai Bizottság is reagálhat, mit tesznek ők, és mit tudunk kint a terepen, a helyszínen lehetőleg út, e, jól elérni. Először kérem Szórendszen urat, Klaus Szórendszen urat, az Európai Bizottság szempontjából számoljon be. Köszönöm szépen, Linda. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem, bár nyilvánvaló, hogy a téma nem egy kellemes téma, éppen az ellenkezője. Nagyon szomorú dolog, hogy vissza kell térnünk újra és újra erre a válságra, amiről beszélünk, és úgy látszik, nem is lesz ennek egyenlőre vége, nem látjuk a végét. Krisztiane Georgieva asszony nagyon gyakran felhívta erre a figyelmet, és el kell, hogy mondjam, ha papagáj lennék, akkor azt kell, hogy mondjam, nagyon sok papagány meghalt volna ez alatt az időszak alatt, amióta a válsággal foglalkozunk. Egyszerűen botrányos, ami itt kialakult, hogy a nemzetközi közösség nem képes igazán reagálni erre a helyzetre, nem tud kitörni ebből a logikából, hogy egy, az erőjátékát játszók mindenek előtt azt kell elmondani, hogy nem sikerült kitani, nem sikerült kellő szinten kezelni az emberi szenvedést. Nem akarok újjal mutogatni senkire ebben az összefüggésben, de összességében tragikus az, ami történik. Ön is említette, hogy hol tartunk pillanatnyilag. 58%-kal magasabb azoknak a száma, az egy évvel korábbihoz képest, akik, nagy, akik segítségre szorulnak. 10,8 millióról beszélünk napjainkban, és több mint 200 ezer ember van, aki eltűnt, és mintegy 6 millió gyerekről beszélünk, akik humanitárius segítségre szorulnak Szíriában, és arra is felhívnám a figyelmet, valahol 1,6 és 2 millió között azon gyerekek száma, akik évek óta nem jöttek el iskolába, vagy legalább két éve nem jöttek el iskolába mintegy 4,7 millió ember lakik olyan, ter vagy olyan területen, amiket mi nem igen tudunk elérni, tehát olyan területekről van szó, amelyek távol vannak, és olyan nagyon komoly biztonsági feladatot jelentene őket elérni, hogy nem igen tudunk nekik segítséget juttatni. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy az erőszak egyre inkább erőteljesebb Észak-Kelet-Szíriában, és látjuk televízióban nap mint nap, hogy mi történik az IS részéről. A civil lakosság, a polgári lakosság beszorul a falvakba, a házakba, és már eleve kockázatot jelent, hogyha kimerészkednek a házaikból olyan helyzet alakult ki, hogy a korábbi Szíria egy közepes jövedelmi ország volt, viszonylag fejlett volt az adott körülményekhez képest, és a teljes összeomlás szélén állnak, például az egészségügyi rendszerükről elmondhatjuk, tönkretették, lerombolták, a kórházakat a 14 kormányzati területen, és igazából nem látjuk azt, hogy hogy tudnának a felnőttek, de mindenek a gyerekek számára egészségügyi ellátást biztosítani. Úgy tűnik, hogy egy elveszett generáció jön létre, nincsen egészségügyi ellátás, nincsen iskola a gyerekek számára, nem látjuk, hogy hova vezet. Ez botrányos, mit már korábban mondtam, a helyzet igen hálásak vagyunk a szomszédos országoknak azért, hogy ilyen sokáig nyitva tartották a határaikat, de lassan eljutnak egy olyan pontra, amikor ez nem képesek. Hát nézzük meg Libanont például, a menekültek száma, ugye elképesztő nyomást gyakorol a szociális szövetre, a szociális struktúrára az adott országban félni kell attól, hogy ez összeomlik. Meg kell érteni azt, hogy egy kormány, egy társadalom, mint Libanon esetében ezt látjuk, nagyon nehezen tud boldogulni a helyzettel, tehát hogy azt mondják, egyre több embert beengedünk be, mert tömeggyilkosságok, tragikus események vannak a szomszédos országokban, de hát valamikor ennek vége lesz. Két éve beszélünk erről, a teljes összeomlásról beszélünk, ezt megjósoltuk már korábban is, hogy a libanoni állam összeomlik, és Berlinben volt egy konferencia elmúlt héten, tényleg sokan attól tartottak, az elnök is elmondta, hogy nem sokáig bírják már a nyomást, ami illeti óriási dolog, amit tesznek, de azért időközben nagyon nehéz egyáltalán érvelni, hogy a, tényleg a, ne küldjék vissza az embereket, mert eljutottak egy olyan pontra, honnan nem lehet tovább, de Jordánia ugyan stabilabb, több források is van, de azért ott is hasonló tendenciák figyelhetők meg látták a tér, televíziót valamennyien, újra és újra látjuk a támadásokat hetek óta, például Aleppo esetében bombázták a várost, 200 ember menekült el, falvakat is támadnak, most pedig Szíria keleti vidékén 4-5 ezer ember van, aki beszorult a határ, az északi határ elé, mert azt mondják, hogy ott nyitva van a határ, de valójában nincs nyitva. Nagyon súlyos helyzet alakult ki, veszélyes helyzet alakult ki, rettenetes életkörülményekkel, ami azt jelenti, hogy épp hogy még élnek az emberek. Igazából nem tudunk biztosítani biztonságos menekülőutakat vagy stabil helyzeteket. Mit lehet még elmondani ezzel kapcsolatban? Sok pénzt költöttünk már erre, és folytatólagosan továbbra is adunk pénzt erre. Önök is tudják, természetesen a költségvetésről is vitatkozunk éppen, a tanács szintjén, a költségvetési bizottságban is, hogy több pénzt kell biztosítani a humanitárius erőfeszítésekre. Tényleg könyörgök azért, hogy erre sor kerülhessen mert különben csökkenteni kell a kötelezettségvállalásokat. Már csökkentettük is például az elmúlt évhez képest, mert elértük a maximumot a hitelek esetében nem tudunk szerződéseket aláírni. Önök közül, akik a humanitárius területen dolgoznak, hogyha aláírunk egy szerződést, akkor a pénzt ki is kell fizetni elég gyorsan. Ez nem olyan, mint egy autópályaépítés, hogy két évet várunk, aztán megvalósíthatósági tanulmány jön, aztán megkeressük az építészeket, stb. utána közbeszerzés lesz. Arról van szó, hogy nekünk azonnal fizetnünk kell és pénzre van szükségünk, Természetesen számítok önökre, és számítanom kell önökre, de azt is el kell, hogy mondjam, ha nem kapjuk meg gyorsan, és ténylegesen a pénz nagyon helyes helyzet alakul ki, tehát mondják ezt a kollégáiknak is, a Költségvetési Szakbizottságban, a saját pénzügyminisztereiknek is mondják el, függetlenül attól, hogy melyik országból jönnek, lépni kell. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy sem, hogy mi történhet, hogyha a költségvetésem felét jövő évre már lekötöm a régi kötelezettségvállalásokkal, ez nem fog működni, legyünk reálisak, hogy mire van itt szükség, itt többet kell tenni, és biztosítani kell, hogy megkapjuk a tényleges pénzt. Amit most látunk egyébként Irak északi részén is, az rettenetes nyilvánvalóan. Az embereket űzik, hajtják, Kurdisztánba menekülnek, hogyha adott esetben másfelé, délfelé is menekülnek, még ha siák, és akkor de ezek a közösségek nem rendelkeznek kapacitással arra, hogy ezeket ténylegesen befogadják, tehát látjuk ezt Szírián belül, hogy vannak menekült áramlatok, de határokon átnyúló módon is vannak menekült áradatok Irakban is, ezzel foglalkozni kell. Kobánéről is kell beszélnünk természetesen, ott egyes emberek átmentek a határon, Törökországgal el kell, hogy mondjam, tényleg sokat tettek, nagyon sok ember menekült érkezik a határ túloldaláról. Politikai szempontból ez nagyon súlyos kérdés, és pénzügyileg is súlyos terhet jelent, és némi szolidaritást kellene mutatnunk, tehát némi kis pénzt nekik is félretettem. Nyilvánvaló, hálásak is, de továbbra is kell biztosítanunk jelentősebb segítséget Szíriában a határokon átnyúló módon, tehát a határmenti támogatásra is szükség van, mert be kell látni, hogyha Szírián belül tudunk az emberekkel foglalkozni, akkor még olyan nagy a nyomás, hogy átlépjék a határokat, legalábbis még nem akkora, mint egyébként. Itt tartunk pillanatnyilag, nem látom a végét a válságnak, és hogyha a Genfi dokumentumokkal kapcsolatban nem tudunk előrébb haladni, nem tudunk lépni, Brahimi, Kofi Annan, emlékszünk, dolgozott ezen. Bizalmat kell kialakítani. Hogyha nem tudunk politikai megoldást találni, akkor a teljes káoszba omlik ez az egész régió. Amit nem értek, hogy itt vannak a nagy játékosok, például akik érintve vannak, így nem értem, hogy, hogy mi az érdekük így e, e, évtizedekre tönkretesszük ezt a régiót, ha nem szerezzük vissza az ellenőrzést. Ennyi lenne a humanitárius bevezető, de itt vannak a kiváló vendégeink, ők is segíteni akarnak. E, előtte egy politikai megoldást is fel kell tudni vázalni. Elnézést, Linda, amit el tudtam mondani, hát november 3-án tartunk itt tényleg, amikor láttam hétvégén a híreket, nehéz volt nézni, nem nehéz volt látni, hogy mi történik, és a politikai cselekvés szükségesség világossá váltott, leölik az embereket egymás után, a különböző vallási csoportok közötti háború egyre csak terjed, egy, készített egy háttérdokumentumot, Ivo például egy térképet is tartalmaz, ez a menekültek, a hontalanok esetében, másfél millió Törökországban, 1,1 millió Libanonban, migrációs ügyekben. Látni kell, hogy hány emberről van szó, hogy milyen mértékű problémával szembesülünk itt. És e, arról nem is beszélünk, hogy hány menekült van Szírián belül. Elképesztő mozgás alakult ki ezen a területen. Egyébként civil szervezetek képviselői is jelen vannak, akik a terepen dolgoznak. Megadom a szót először Hansen úrnak, a norvég menekültügyi tanács képviselőjének. Nagyon aktívan dolgoznak ott a terepen, a helyszínen készítettek háttérdokumentumokat. Most szeretném megadni a szót önnek. Számoljon be a tapasztalatéről, amiket a szervezete szerzett, és mit, mit, mivel tudnak tényleg segíteni? Mit tudunk az EU szintjén itt tenni annak érdekében, hogy a régióban élő embereknek kicsit jobb sorsok legyen? Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt szólhatok önök előtt. Röviden néhány szót a Norvég menekültügyi tanácsról. Az egész világon, a különböző részein 25 országban tevékenykedünk, próbálunk segíteni menekülteknek, belső menekülteknek, válság vagy konfliktus sújtotta területeken. Ami a szíriai válságot illeti. Szírián belül is nyújtunk segítséget, de azoknak az országoknak, Libanonnak, Jordániának és Iraknak is, akik befogadnak menekülteket. Elég sok munkatársunk dolgozik ott, 1400-an, humanitárius segítséget nyújtanak, és idén 1 millió 200 ezerre nő azoknak a száma, akiket a támogatást kapják. Öt különböző területen vagyunk jelen, menedék, adás, élelmiszerbiztonság, higiénia, jogi segítségnyújtás, 2014-ben körülbelül 110 millió eurót fordítunk ezekre a célokra. Hogyha megnézzük a szíriai válságot, most már negyedik évébe lépett a válság, el kell kezdeni talán végre megköszönni a, azoknak az országoknak, akik befogadtak sok menekültet a azt, amit tesznek, ugyanis az ott élő népesség lakosság támogatása nélkül ezt a, nem tudnák ezt megoldani. Borzasztó túlzsúfoltak a váltak az iskolák, a kórházak, egészségügyi intézmények, nőnek az élelmiszerárak, a lakatási költségek, nőnek a feszültségek ezért a közösségek között is. A menekülteket befogadó országok kormányai megpróbálnak választ adni a kihívásokra, és megpróbálják visszaszorítani a menekültek számát, és megpróbálják visszaszorítani az újonnan érkező menekültek számát is. Szörenzen úr is elmondta ezt. Vannak olyan országok, akik nagyon kevés menekültnek az áttelepítését hagyják jóvá. Az elmúlt három évben éppen láttam, tapasztaltam azt is, hogy hátárszakaszokat újra lezártak, illetve megpróbáltak áttelepíteni menekülteket. Ami a határon lévő helyzetet illeti, ez a Szíriában élő polgári személyeknek megrendült a fizikai biztonsága a befogadó táborok körül is, és a közlekedési lehetőségek nagyon romlottak. Egyre fontosabbá válik az, hogy a rászorulók menedéket kapjanak. Törökország kivételével, ugye Kobániból ér, érkező nagyszámú menekült kapcsán a többi ország egyre kevesebb menekültet fogad be és közben meg drámai módon megnőtt a Szíriából érkező menekültek száma. Szírián belül már korlátozzák a mozgás szabadságát. Az ENSZ becslése szerint 2014-ben és 2015-ben is módosítani kell a korábbi becsléseket. Szíriából az ENSZ menekültügyi fő biztonsága mint egy 75 ezerre tette a, a menekülteket, 7500-ra, de ez 18 ezer 18 ezerre nőtt, ami drámai növekedés az előző hónapokhoz képest. Nézzük meg, mi a helyzet a szomszédos országokban. Először is Libanonban. 2014-ben a libanoni szociális ügyi miniszter bejelentette, hogy Libanon nem fog befogadni új menekülteket. A szíriai menekültek 75 százalékát szeptember végén, október elején már nem engedték be Libanonba, nem engedték átkelni a szíriai-libanoni határon. Jordánia. Következő. Jordánia hivatalosan továbbja is nyitva tartja a határait a szíriai befek- menekültek előtt. Az országba érkezők számát nézve, 2014. szeptemberében a Jordán kormány intézkedéseket tett, és gyakorlatilag megakadályozta, hogy a fennmaradó két határátkelő helyen eh, beléphessenek menekültek Észak-Jordániába. Itt polgárháború elől menekülnek az emberek. Mintegy 250 eh, eh, új érkező regisztráltak szeptember végés és következőpek között a menekült táborban, ez sokkal kevesebb, mint a erre számítottak. Ugyanakkor nagyon nagy számú ember vár a korábbi pontokon, és nem kapnak semmilyen humanitárius segítséget és védelmet. Törökország hivatalosan továbbra is beengedi a menekülteket Szíriából a saját országába, de ahogy egyre túlzsöfoltábbá válnak a menekült táborok, már csak a humanitárius segítségre szorulókat engedik be, elsősorban azokat, akik súlyos, sürgős orvosi ellátásra szorulnak. A török-szíriai határon mintegy 170 ezer ember lakik, és feltételezések szerint a táborokból sokan Törökországba mennek. Irak, különösen a kurd rész és Szíria az elmúlt 18 hónapban teljesen zárva tartotta a határait, kivéve 2013 nyarát és 2014 októberét, amikor két-két hétig megengedték a Szíriából érkező menekülteknek a belépést ezekre a területekre. Odafigyelünk olyan csoportokra is, akiket különösen korlátozások sújtanak. A férfiakat biztonsági ellenőrzésnek veszik alá a határokon, és nagyobb esély van, hogy a férfi a medvékkérőket utasítják el, mint, mint, a, mint a nőket. Jordániában és Libanonban gyakorlatilag már nem engednek be férfi menekülteket. 2014 májusában a Lénamvani kormány bejelent, bejelentette, hogy csak a Szírián keresztül érkező palesztinok kaphatnak a biztonsági szolgálatoktól ilyen elővízát, és sokkal nehezebb lesz a letelepedés biztosító vízumot megkapni. Tehát Libanonban gyakorlatilag már lehetetlen bejutni, olyan szigorúak az eljárások. Azután Jordánia. Jordánia hivatalosan eh, nem engedte be az országba 2013. januárja óta a Szírián keresztül érkező palesztinokat. Több jelentés is eh, arról szól, hogy a eh, palesztinokat visszaküldték, amikor nem hivatalosan vagy illegálisan próbáltak átlépni a határon. Ami az áttelepítéseket illeti, Szíria, szomsz, Szíriával szomszédos országok többször arra kényszerítik a menekülteket, hogy térjenek vissza, és a harmadik országok nem kínálnak fel igazán más opciókat a, arra, hogy a menekülteket szétosszák más országok között is. 2014 és 2016 között csökkent az ilyen lehetőségek száma. Törökország három nap alatt szeptemberben több menekültet fogadott be, mint egész Európa az elmúlt három év során. Az Európai Uniós országok nem tesznek eleget, hogy átvegyenek szíriai menekülteket. Németország, Ausztria és Svédország jelentenek kivételeket. 2013-ban ők kinyilvánították, hogy állandó eh, tartózkodáségot adnak minden szíriai eh, menekülkérőnek. Az Egyesült Királyság és Franciaország 500 menekültet fogadtak be. A menekültválságot nem lehet megoldani egyelőre, de hogyha határozott humanitárius választ adnánk, ennek megfelelő finanszírozást kellene találni a régión kívül eh, nagyon sok eh, menekültet el kell majd helyezni, nem szomszédos országokban is, eh, és a Szíriában szomszédos országokkal kell, hogy tárgyaljon a többi ország a menekültek átvételéről. Mit lehetne tehát tenni? Minimum új humanitárius és fejlesztési támogatást, segítséget kell adni a Szíriával szomszédos országoknak. Nagyon fontos, hogy egyesíteni tudjuk a fejlesztési és a humanitárius segélyt szolgáló forrásokat, hogy enyhítsünk a helyzet súlyosságán, és megkönnyítsük a mindennapokat ezekben az országokban. Fortatni kell az NGO-kkal, civil szervezetekkel a párbeszédet, és eh, egy átfogó, holisztikus stratégiát kell Európának kidolgozni a szíriai válságra. Az EU tagállamok eh, az elmúlt Európai Tanácsülésen is megtárgyalták ezt a témát. Eh, minden EU intézmény kell, hogy megkeresse a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat globális pénzintézeteket és a gazdag országokat is arra kell biztatni, hogy többet tegyenek. Prioritást kell adni az infrastruktúrának, az egészségnek, az oktatási szolgáltatásoknak. Ez eh, a menekülteknek és az őket befogadó országoknak is eh, nagyon hasznos. Fenntartható eh, menekültlábor programokra, befogadó állomás programokra van szükség, erősíteni kell az ösztönzőket a vendéglátó közösség számára, hogy ők, ők továbbra is eh, el, eh, befogadjanak menekülteket. Gazdasági támogatást kell adni ezeknek az országoknak, hogy a helyben lakók és a menekültek egyaránt valamilyen jövedelemhez jussanak különböző tevékenységekben. Az EU a humanitáris védelmi programok, a családegyesítés és más kezdeményezések erősítésével tud segíteni, és hát a menekültek átfogadásával, befogadásával, a resettlement programokkal. A teljes Szíriából érkező menekülteknek mintegy 5%-át sikerült eddig csak más országokban elhelyezni, és az eddigi kvóták is azt jelzik, hogy nem fogadnak be elég menekültet a Szíriával szomszédos országokban. Biztosítani kell a menekültek jogait az 1951-es Genfi menekültügyi egyezménnyel összhangban. Szíria kell, hogy enyhítse a e, határon érvényes e, intézkedéseket, vissza kell szorítani az erőszakot. E, sok menekült nagy, nagy menekült áramlatok ellenére is biztosítani kell, hogy a non-refoulement refoulement elvérvényesüljön, ez ne küldjenek senkit vissza veszélyes területekre. Talán az elnök asszony kéri az urat, hogy foglalja össze, mert már eltelt az idő. Szírián belül A 31-35-ös és 36-os tanácsi eh, határozatok garantálják a humanitárius eh, segítséget a menekültek számára. A Szíriának nyújtott eh, támogatás nem szabad, hogy alternatívenek tekintsük, ahhoz képest, hogy nem adunk ugyanannyi segítséget azoknak, akik Szírián kívül keresnek menedéket. Nagyon köszönöm, és át is adom a szót a következő előadónknak, Zsil Anszul úrnak, aki a Kereszt Nemzeti Bizottsága egyik vezető tanácsadója. Parancsoljon. Very much. Um... Köszönöm szépen. Egy pontosítással élnék arra vonatkozóan, hogy hogyan is prezentáljuk magunkat, különben a delegációvezető nem lenne nem lenne elégedett, tehát nem NGO vagyunk, nem civil szervezet, hanem nemzetközi, nemzetközi szervezet, az államok szövetsége adja a mandátumunkat. Nem szeretnék visszatérni a számadatokra, hiszen Szerencsen úr ezekre már kitért, ezek döbbenetes és egyre növekvő adatok, hanem ehelyett inkább az ICRC-re összpontosítanék, tehát a szervezetünkre. Szeretném világosá tenni, hogy, a, hogy hogyan is működik ez a szervezet, a kollégák milyen munkát végeznek, illetve hogyan próbálnak humanitárius műveleteket végrehajtani. Tehát az első megjegyzésem, az ICRC már a válság elejétől kezdve egy humanitárius fellépést kívánt megvalósítani az országon belülről, ez pedig azt jelenti, hogy nem határon átnyúló műveletekre összpontosítottak, hanem Szíriára, és ez meg is felel az általános munkamódszerünknek. Megpróbálunk mindenkivel párbeszédbe kerülni, és megpróbálunk a, megpróbáljuk a működésünk kapcsán a közös megállapodást elérni. Ahogyan elképzelhető, ez természetesen hónapokon keresztül türelmes erőfeszítést követelt, hiszen mindenki számára be kellett mutatni, hogy az ICRC munkája mennyire fontos, azaz egy nem politikai, nem elfogult, semleges és független fellépés fontosságát hangsúlyozni Szírián belül, azt mondhatom, hogy a szervezetünk most már elérte azt az operatív kapacitást, mely szerint a legsürgősebb igényekre, szükségletekre válaszolni tud. A raktárokon, illetve a hivatalokon túl, Damaszkuszban és Taktuszban most már van egy állandó jelenlétünk Hamszban is, illetve Aleppo-ban is. Fontos, azt is látni, hogy eddig még nem kapott az ICRC hozzáférést, minden olyan személyhez való hozzáférést, aki segítségre vagy támogatásra szorul, védelemre szorul Szíriában. Azonban az elmúlt két hónap során egyre több pozitív reakciót kaptunk, hiszen egyre többször ragaszkodtunk ahhoz, hogy a határ mindkét oldalán támogatásra szorulnak az emberek, és ezt szeretném példával is illusztrálni. A nyár óta az ICRC a szíriai vörös félhold szervezetével közösen az Alep térségében támogatást, illetve segítséget nyújtott a nyugati régiónak, Alep nyugati régiójának, amelyet ellenzékiek uralnak, és a keleti oldalt pedig az iszlám állam irányítja, illetve a déli részen is felléptünk, amelyet a kormány irányít. Ez sebészeti segítségnyújtást is jelentett, és ezeket a fellépéseket sikerült egyenlően eloszlatni a különböző területek között. Tíz nap alatt a keleti régióban az ICRC élelmet biztosított mintegy 95 ezer ember számára, rászoruló számára. A második példa, az elmúlt hetekben az ICRC hozzáférést kapott ostrom alatt lévő területekhez, ahol civilek hónapokon keresztül, illetve éveken keresztül beszorulva voltak, Jamuk térségében például, illetve Aluel és Hams környékén ugyanez volt a helyzet, itt orvosi segítséget nyújtottunk több ezer ember számára. Tehát ebben az évben szervezetünk egyre nagyobb humanitárius segítséget tudott nyújtani, mint egy 300 munkatársunk van a terepen, és élelmek, élelmet osztunk szét egy 500 ezer ember számára, illetve hozzáférést biztosítunk az ivóvízhez a lakosság mintegy 80%-a számára. Ezek, ez a, ezek a számok jól mutatják, hogy nagyon nagyon jelentős az az asszisztencia, amit nyújtani tudunk, de természetesen az egész ö, eszmecsere elején elhangzott adatokhoz képest ezek nagyon kicsi számok, pontosan ezért egy költségvetési emelést szeretnénk megvalósítani a következő esztendőben, egy 35%-os emelést. Tehát vannak azért pozitívumok, pozitív fejlemények, mégis és emellett mégis azt mondhatjuk, hogy az ICRC terepen levő jelenléte nagy kihívást jelent, egyrészt a biztonsági kérdések miatt, másrészt a fegyveres csoportok jelenléte miatt, több, több tucatnyi ilyen fegyveres csoport, csoport ö, ö, létezik ezeken a területeken, illetve ezen csoportok egy része nagyon is ellenségesen viszonyul az ilyen civil szervezetekhez, illetve szervezetekhez Három kollégánkat elrabolták 2013. októberében, még már több mint egy éve, és nem tudunk a hollétükről semmit mai napig. A múlt héten a Lömondban az elnökünk egy interjút adott, és ebben ismét megemlítette, hogy az ICRC minden oldalnak támogatást nyújt Szíriában, tehát mindegyik, mindegyik oldalnak, az iszlám államnak is, és el tudom képzelni, hogy ezzel kapcsolatban lesznek kérdéseik. velük való kapcsolatfelvétel esetleg a határvonalak mentén, vagy pedig valamilyen közvetítő személyek segítségével történik. Mégis támogatást nyújtunk, élelmiszereket, illetve vizet biztosítunk a civil lakosság számára az általuk kontrollált területen is, például Haká térségében, illetve Kelet-Aleppo térségében, illetve Faluzsa térségében is. Végül pedig szeretném megismételni azt, amit a kollégától hallottunk az elmúlt négy év során folyamatosan. Minden, minden konfliktusban résztvevő csoport figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy az emberi méltóságot tartsák figyelembe, és próbálják meg megmenteni a civil társadalom a civil társadalmat, illetve biztosítani a humanitárius fellépést. Köszönjük szépen ezt az áttekintést, hogy mennyire súlyos a helyzet. Mint Szorenzen úrtól hallottuk, a bizottság is nehéz körülmények között igyekszik segíteni. Két kolléga már jelentkezett, Gero úr az első, aki az állandó előadója a humanitárius ügyeknek a bizottságunkban. Köszönöm szépen. Szörencen úrnak, Hansel úrnak és Hansen úrnak is. Most nem csak az információkért vagyunk hálásak, hanem mindenek előtt köszönöm szépen azt a munkát, amit végeznek nap mint nap a humanitárius válság során. Ez időközben több mint három éve áll fenn ez a válság jelenlegi formájában. Időközben egy stratégiai katonai profil is megváltozott, amit látunk is persze nap mint nap, de a humanitárius válság eléggé eh, egyértelmű profilt mutatott egész idő alatt, egyre rosszabbá vált, egyre súlyosabbá vált. A legsúlyosabbak eh, a világban, ke, világból kettő legsúlyosabb itt van, ö, aztán még Afrikában, Dél-Szudánban és Közép-Afrikában látunk egy-egy válságot, a legsúlyosabbakról beszélek most. Most nem kívánom megismételni a számokat, amiket hallottunk, de egy dologra azért felhívnám a figyelmet. Itt van például Libanon, egy ekkora ország, és ez az ország annyi menekültet tud befogadni, mint hogyha a Német Szövetségi Köztársaság 60 milliót fogadna be Spanyolországnak, 8 milliót kellene, Németországnak 16 milliót, mit már mondtam, és Jordánia is milyen erőfeszítéseket tesz. Ez egy olyan ország, amely önmagában is súlyos problémákkal szembesül. A menekültek száma arányait tekintve olyan, mintha Németország 6 milliót, vagy Spanyolország 3,5 milliót fogadna be. Látnunk kell tehát azt a tényt, hogy ezek az országok hatalmas áldozatokat hoznak, ezért aztán a világnak ezen a részén, ahol mi élünk, és igencsak önző módon viselkedünk, és igencsak protekcionista módon lépünk fel, a saját stabilitásunkat, jólétünket mindenek elé helyezzük, de azért szolidárisnak kell lennünk ezekkel az államokkal. És még egy dolgot szeretnék elmondani. Az előadásokban kiemelték a humanitárius tényezőt, és mi is ezzel foglalkozunk, de azért van ennek egy politikai súlypontja is, hiszen számos kérdést, megoldásra váró kérdést humanitárius keretek között csak úgy tudunk meg kezelni, hogyha előtte megfelelő politikai eredményt, hátteret is biztosítani tudunk. Politikai intézkedésekre van szükség, hogy humanitárius síkon lépéseket tudjunk tenni. Azt tudjuk, hogy a szíriai kormány megnehezíti a humanitárius fellépést, de azért igaz ez ám az ellenzékre is, akik a kormány ellen lépnek fel ezért ilyen nehéz a helyzet Szíriában, amikor segíteni akarunk, és azt is látni kell, hogy a környéken lévő országok, akik ezeket befogadták, ezeket a menekülteket, időközben szintén nehézségekkel szembesülnek, igyekeznek lezárni a határokat, korlátokat emelnek, egyszerűen azért, hogy ne csúszunk ki a kezükből teljesen a helyzet irányítása. Vagyis lépnünk kell itt a szakbizottságban, az Európai Bizottságot is meg kell keresnünk, és a parlament plenáris ülésén is meg kell vitatni, és a tanácson is, a csúcson is mindenképpen fel kell vetni azt a lépést, hogy legalább tűzszünetet érjünk el humanitárius keretek között. Mm, lehetővé kell tennünk, hogy azok, akik segítenek a menekülteknek óriási áldozatok árán, nos, ezek tényleg hozzáférést kapjanak bizonyos forrásokhoz. Ehhez viszont politikai intézkedésekre van szükség, és persze be kell tartatni a nemzetközi jogot is a humanitárius segítségnyújtás területén. Itt olyan dolgokról van szó, amelyek a civil lakosságot érintik, a piacokat lövék, a kórházakat, az iskolákat. Az olyan helyekről van tehát szó, amelyek az életet biztosítják a polgári lakosság számára, és mindenek előtt a polgári lakosság jár ide. Vonatkozik ez egyébként azokra is, akik a konfliktusok határvidékén vannak. Mit mondtam, polit politikai intézkedésekre is szükség van, hogy a polgári lakosságot ne ejtsék folyamatosan túlszul. Zaklatják a gyermekeket, erőszakoskodnak a gyerekekkel szemben, a nőkkel szemben nemi erőszakot alkalmaznak, így éjség alakul ki ezenek a vidékeken, az éjséggel tudatosan játszanak az ottani hatalmak. Egyszerűen éreznünk kell, annak a szükségességét, hogy politikai intézkedéseket hozunk. Önök hogy gondolják, mit tudnánk tenni, hogy tényleg segítsünk is? Két további megjegyzésem is van, ezek már rövidebbek lesznek. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió tagállamainak reakciója botrányos, ami a menekültek befogadását illeti. Az Oxfam azt javasolja, vagy azt mondja, hogy 180 ezer menekültet fogunk befogadni erről a területről. Összesen a menekültek száma 4 millió a szomszédos államokban. És mi ebből 180 ezeret fogadunk be az egész Európai Unióban. Ezen kívül az is elhangzott, hogy egyes országok eleget tesznek az elvárásoknak, Ausztria, Németország, de akár Norvégiát is megvithetnénk, hiszen Norvégia nem tagja ugyanaz EU-nak, de nagyon jó példát mutat, és azt gondolom az Európai Unió tényleg példaként tekinthet a Norvégiára. A legtöbb ország viszont nem így viselkedik, ahogyan ezt itt hallottuk. Már hallottuk, nem tudom melyik ország 500 menekültet fogad be. Ez egyértelműen megmutatja, hogy mennyire egoisták vagyunk. Persze van ennek egy pénzügyi aspektusa is. Az Európai Unió költségvetése hát az Európai Bizottság már panaszkodott is egyébként a csökkentésekre, de a 2014-es költségvetés alacsonyabb, mint a 2013-as. Ezzel egyidejűleg elmúlt péteken az ENSZ biztonsági tanácsában, amikor egy jelentésről vitatkoztak, felhívták a figyelmet arra, hogy a különböző donor országok most a mintegy 40%-át biztosítják a költségvetésnek. Az Európai Unió két héttel ezelőtt már reagált egy németországi konferencián arra a kérdésre, hogy mit tudunk tenni, azzal, hogy nem csak pénzt biztosítunk, hanem azzal, hogy gyorsan biztosítunk pénzt. Egy gyors reakcióra számítanak, mentesen kell lépnünk, egyébként hallottuk Szorenzen úrtól is, de biztosítani kell, hogy útközben ne tűnjön el a pénz, és hogy ne érkezzen túl későn mert időnként, ha későn érkezik a pénz, az gyakran olyan, mintha nem is érkezne már meg. És a humanitárs válságban a gyors fellépésre van szükség. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a három előadónak is a betekintést. Röviden reagálnék a saját szempontjaim alapján, ami a politikai helyzetet illeti többször is említették a humanitárius intézkedések nem tehetők meg politikai intézkedések nélkül, egyszerűen politikai megoldásra is szükség van, ezt csak alá tudom húzni, amit Szörözzen főtitkár úr mondott. Itt természetesen különböző vélemények vannak a különböző politikai területeken, hogy mit is jelentene egy tényleges politikai megoldás. Azt tudom mondani, abban szerintem valamennyien egy, egyetértünk abban, hogy itt a problémák akkumulációját segítettük csak elő, a korábbi politikával csak gyűjtek a problémák. A második reflexion válaszom a szomszédos országokra vonatkozik, egy sor adatot hallottunk az ő fellépésükről is. Egy saját hazám nevében tudok reagálni valamikor mint egy, egy millió menekült volt nálunk, négy és fél milliós lakosság mellett, és hát eh, eh, mi látjuk, hogy mi a határa végül is, milyen terhet jelent egy ilyen lépés, hogyha túl sok menekült érkezik, tehát látjuk, hogy a hatalmas terhet rak ez rájuk, a plenárison volt egy vitánk a kobáni helyzettel kapcsolatban. Sokan a felszólalók közül említették a Törökországhoz fűződő viszonyt is. Természetesen egy politikai szempont alapján reagáltak sokan. A politikai pozíciót említettek többen, például a katonai stratégiát, amit elfogad Törökország, és Egyébként pedig mondták, hogy ennek az egésznek van egy humanitárius aspektusa. Azt látni kell, hogy az új Európai Bizottság, az új főképviselő is fontos lépéseket kell, hogy tegyen ezen a területen. Én rá is kérdeztem a plenárison, hiszen egy olyan országról beszélünk Törökország esetében, amely tagjelölt, úgyhogy azt gondolom, hogy itt a párbeszédet folytatni kell még hozzá, úgyhogy ezt is figyelembe vesszük. Aztán a következő, mit tehetünk mi Európai Parlamentként, mit tehetünk a frakciónk szintjén, mi a mi frakciónkban azt gondolom elég sokat tettünk. Igen, itt van egy aggodalom, hogyha például a korábbi kifizetetlen számlákra vetünk egy pillantást, milyen sokáig tart, eh, hogy ez a pénz megérkezzen, és eh, meddig tud például dolgozni, hogyha nem érkezik pénz. Ez egy nagyon fontos dolog. Az egyik kolléga ezt úgy értékelte a Költségvetési Bizottságból három hónappal ezelőtt, hogy ő azt mondta, túl pessimisták vagyunk, de kíváncsi várnám az ön véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Eleni Teokáró. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy valamennyire egyetértünk Szőrenzen vezérigazgatóral az a kapcsolatban, hogy szinte már elviselhetetlen az, hogy vannak kifizetetlen számlák, amikor humanitárius segéről van szó. Erre megoldást kell találni, mert ez szégyen, ez gyalázatos. És az is, hogy milyen kevés menekültet vesz fel, vesznek fel az EU-s tagállamok. A legjobb példa Svédország. Svédországban minden Szíriából érkező menekült megkapja a tartózkodási engedélyt, ez pedig remek dolog. Szátában jártam Jordániában, ez a szír határ között, közelében van, tavaly júniusban jártam ott. És érdekes volt látni azt, hogy ennek a menekült tábornak a vezetője, Kneiklecht úr, aki sok interjút adott különböző újságoknak, úgy tekinti magát, mint hogyha egy közepes nagyságú város polgármestere lenne. Ezek az emberek már elég régóta laknak ott ezekben a táborokban, és mintha már, tehát mindenképpen szükségük van struktúrákra, szennyvízelvezetésre, megfelelő vízellátásra, vízvezetékekre. Világosá vált számomra, amikor most különböző dokumentumokat átolvastam, hogy nagyon kevés szíria menekül tartózkodik ezekben a jordániai táborokban. De ha ilyen menekült befogadó táborokban többen mennének, akkor ott létre lehetne hozni a megfelelő körülményeket. Hogyha ez mindenképpen jobb lenne, mint hogyha nagyon primitív körülmények között élnének, vagy pedig rákényszerülnek, hogy olyan drága megoldást keressenek annyira tovább kéne fejleszteni, ki kéne építeni a menekült táborokat, hogy ezek többen, sokkal több embernek tudjanak segíteni. Köszönöm szépen. Elena Teokarosz, és utána lezárom a listát. Köszönöm, elnök asszony. A következőt szeretném mondani. Minden alkalommal, amikor valamilyen problémával szembesülünk, akkor úgy érezzük, mintha az előzmények nélkül következett volna be, mintha csak egy újonnan felmerülő problémáról lenne szó. Hát nagyon sokszor beszéltünk már ezekről a kérdésekről, és sokszor megpróbáltuk a helyzet politikai jelentőségét is elemezni. Gazdaságilag nem tudom elemezni a helyzetet, de politikai szempontból elemezve a helyzetet a következőt tudom mondani. Ez elsőbb a humanitárius kérdés. 2012. novemberében egy humanitárius misszióval, delegációval jártam a régióban, és amikor vissz, miután visszatértem, beszámoltam a kollégáknak arról, hogy milyen borzasztó ott a helyzet. És azt is elmondtam, hogy azok, akik megpróbálták Assad rendszerét megdönteni, azok talán nem jobbak maguk sem Assadnál. Elhangzott az, hogy mindenképpen humanitáris koridorokat kell létrehozni, védelmi övezeteket a civilek, a lakosság számára. Hova tudnának menekülni az emberek? Szíri egész lakossága szeretné már otthagyni ezt az országot. Ez persze nem lehetséges, tekintettel arra, hogy milyen nagy számú emberről van szó. Látjuk már, hogy a déli országok mennyit szenvedtek a gazdasági válság miatt, a dél-európai országok, és ezért nem tudnak több segítséget nyújtani. Mi például Görögország is megpróbált befogadni menekülteket nagy számban, de hát nagyon nehéz a szíriai menekülteknek megfelelő segítséget nyújtani, hiszen nálunk is borzasztó nehéz a gazdasági pénzügyi helyzet, és ez már jó pár éve így van. Tavaly évben Például egy menekülteket szállító hajó a ciprusi partok közelében balesetet szenvedett, persze Málta, Olaszország is nagyon sok hasonló történetet tudna elmondani, és aztán a, ugye a gazdag országok, Németország, Svédország végül is megpróbálnak minél többen menekültet befogadni, és a, hát a menekültek is nem Ciprusra akarnak menni, vagy Görögországban, hanem teljesen más országokban, olyan országokban szeretnének tovább menni, ahol sokkal jobb feltételek között élhetnek. A szíriaiakkal kapcsolatban is igaz az, hogy az, amit a nagy országokkal kapcsolatban mondtunk. És én Törökországot is itt említeném meg. Törökország újra és újra a saját lakosságát is elüldözte Irakba, a törökországi kurdokat, Szíriába, Irakba elüldözték nagyon sokszor, nyilvánvaló, hogy ők most vissza akarnak térni. Fontos, hogy a megfelelő dimenzióba helyezzük az eseményeket. Természetesen a szíriai konfliktus kiszélesedett, eszkalálódott, és ehhez jött még az IS által jelentette veszély. Ez, ez jelentős mértékben drámaian rontotta a helyzetet. Természetesen humanitárius fellépésre szükség van. Egy task force-ot kellene létrehozni, amely dinamikusabban és hatékonyabban tudna segíteni azoknak az országoknak, amelyeknek szükség van a humanitárius segítségre. Ezt én már többször javasoltam és javasoltam, hogy egy önkéntes hadtestet is állítsunk fel, de nem kaptam pozitív választ ezekre a felvetésekre, mm, elhaltak ezek a gondolatok és javaslatok. Azután itt van még Izrael. Fogadott be Izrael menekülteket, hiszen Izrael is a régió egyik országa. Tulajdonképpen arra kellene gondolnunk, hogy Izrael is befogadhatna menekülteket. Köszönöm, és végül Najzer úr. Köszönöm. Először röviden szeretném elmondani, hogy mi európai közösség eddig hogyan viselkedtünk. Két szóval lehet ezt illetni. Szégyenletes és borzasztó. Megpróbáltuk feltárni, hogy hol vannak a legnagyobb mulasztások. És itt a szakbizottságban is láttuk azt, hogy minden humanitáris katasztrófa esetén Georgieva biztos asszony próbált pénzt találni, hogy le lehessen küzdeni a humanitáris katasztrófákat, de sajnos a tagállamok semmit nem tanultak ebből. Idén sem áll több pénz a rendelkezésre, mint a múltban, és ez a jövőben is így lesz. Ezért nagyobb nyomás alá kell helyezni a tagállamokat, hogy az Európai Unió humanitárius segélyekre elég költségvetéssel pénzzel rendelkezzen. Több megoldási javaslat is elhangzott már. Azt hiszem az ENSZ-nek is sokkal nagyobb szerepet kellene vállalni, Oroszországnak, az Egyesült Államoknak is, bármennyire is ter- megterheli az ukrán konfliktus ennek a két országnak a, a viszonyát. Eh, és az új eh, külügyi eh, biztos Mogherini is fontos szerepet kell, hogy játszon. A két nagy szomszéd, Irán és a Törökország, és Törökország is szintén őket is be kell vonni a folyamatba annak érdekében, hogy kicsit lehessen stabilizálni a helyzetet a régióban. Örülök, hogy múlt héten a berlini konferencián egyértelművé vált, hogy a nemzetközi közösségnek többet kell tenni annak érdekében, hogy a három nagy befogadó országnak, Libanonnak, Jordániának és a hát Törökországnak is többet tudjanak segíteni. Libanon különösen és Jordánia eh, eh, az, akik nagy eh, segítséget kellene, hogy kapjanak és köszönöm a három előadónak, amit elmondtak. A kérdésem a következő lenne. Talán érdekes lenne elgondolni azt, hogyha eh, Szíriában minden eh, politikai csoportnak ugye vannak kapcsolatai, és ha megpróbálnánk eh, kapni olyan menekült kontingenseket, akik olyan országok is, akik még eddig nem segítettek. Az ön megítélésük eh, szerint eh, mi a helyzet az IS-szel, különösen Szíria északi részén eh, vannak jelen, és szeretném tudni, hogy a különböző szíriai politikai csoportosulások kezdenek a humanitárius segéllyel, és hát mi a viszonyuk az iszlám államhoz. Köszönöm. Akkor visszaadom a szót majd az előadóknak, csak Szerencsern úrhoz lenne egy kérdésem. A bizottság állít, ö, alapot kíván létrehozni Szíria számára, ez, ez valóban így van? És a ö, szokásos EU finanszírozáson felül mit jelentene ez a különleges alap, és a parlamentet mennyire vonnák be ebbe? Tehát ö, miután később kezdtük, Szőrenzen úr, arra kérem, hogy talán három-négy percben foglalja össze a választát, és utána még a két másik előadónak is megadom a szót. Köszönöm szépen, Linda, és köszönöm a kiváló kérdéseket is. Ami ezt az alapot illeti, igen, én is hallottam róla, és a DEFCO-ban a kollégáimmal ezt meg is vitattuk. Van egy olyan elképzelésük, amelyet szeretnének önökkel megvitatni, tehát itt az intézmények között erről eszmecsere fog folyni. A DEFCO azzal az akadályjal áll szemben, hogy nehéz gyorsan, gyorsan folyósítani a pénzeket, tehát jó lenne, hogyha egy olyan mechanizmus lehetne létrehozni, amely kicsit gyorsabban folyósítja ezeket a forrásokat. Az is jó lenne, hogyha egy olyan pult lehetne létrehozni, amelyhez mások is csatlakozhatnak, tehát esetleg kisebb adományozók is, ez az összfinanszírozás növelni. De, ahogy mondtam, a DEFKOS kollégáim meg fogják önöket keresni. Általánosságban elmondhatom, hogy kollégám körbe utazta ezt a régiót, és visszatérve azt mondta Berlinben, hogy a kelesz kifejezést hallotta, ez pedig, ez pedig az volt, hogy elegünk van. Minden térségből ezt hallotta, tehát a kormány közeli csoportoktól, az ellenzéki csoportoktól, a női képviseleti csoportoktól, a demokratikusabb, illetve a fundamentalista csoportoktól, és azt mondták, hogy eddig vannak, elegük van. Tehát egyszerűen a megbirkózás lehetősége most már teljes mértékben kimerült, hogy ez milyen reményt hagy nekünk, hát nem tudom. Szeretnénk helyi fellépést biztosítani, hiszen az úgynevezett nagy politika nem hoz előrelépést. Tehát esetleg ilyen kisebb szervezetek révén próbál előrelépni, hát sok szerencsét kívánok hozzá. Szerintem politikai megoldásra van szükség, és közösen az a feladatunk, hogy ezt biztosítsuk. Láttam azt, hogy Frederike Margarini igenis komolyan veszi ezt a kérdést, vele is tárgyalunk. Hogyha emberi életet kívánunk megmenteni, akkor ez azt jelenti, hogy nekünk is le kell nyelni a békát, hogy ez mit is jelent pontosan, nem tudom, de azt hiszem, hogy egy kicsit át kell gondolni a, az elképzeléseinket, a gondolkodásmódjainkat, hiszen nem szeretnék pár év múlva megint ezzel továbbra is még ezzel foglalkozni és a szörnyűségeket látni. Vannak pufferzónák, folyosók, ugye, ez, ez is elhangzott. Sajnos tudjuk, hogy ez mennyire nehéz, mennyire nehéz ezeket megvalósítani, nem szeretnénk Srebrenicát létrehozni, amikor azt hisszük, hogy ezt megvédjük, ezt a térséget, aztán valami mégiscsak történik. Jól hangzik tehát, de sokkal bonyolultabb a helyzet a terepen, és őszintének kell lennünk. Nem, nem lehet veszélyeztetni ember életeket, pusztán azáltal, hogy azt mondjuk, hogy erre vagy arra hajlandóak vagyunk, de aztán nem vagyunk biztosak a védelemben. A Relax egyik első ülésére most szerdán kerül majd sor terítéken lesz Ukrajna, az ebola, illetve valószínűleg Szíria is, és így tovább. És azt hiszem, hogy nagyon is odafigyelnek arra, hogy előrelépés történjen. Ami pedig a menekültek befogadását, illetve újra telepítését illeti. Antonia Guterres, aki a menekülteket képviseli, méghozzá kiválóan, azt kéri tőlünk Európában, hogy 100 30 ezer menekültet fogadjunk be, jelenleg 33 ezer befogadásra van ígéretünk, ugye nagy itt a szakadék a kettő között. December 9-én lesz egy konferencia, és reményeim szerint itt a számokban némi elmozdulás lesz majd. Azonban egyértelmű, hogy ez a fellépések egyike lehet csak, hiszen a 3,7 millió menekültet nem tudjuk mi, mi befogadni, de mi is részt vehetünk ebben. Ami pedig a pénzügyi kérdéseket illeti. Igen, szívből mondom azt, hogy köszönettel tartozom önöknek, a pénzügyminiszterekkel való kapcsolattartás, és itt rendkívül fontos, hiszen ahogy önök is mondták, nem, nem lehet tudni, hogy tovább lehet folytatni ezt a munkát a következő három hónapban, vagy pedig egyszerűen az egészet ketté vágjuk, és nem tudjuk, hogy mi lesz, ez lehetetlen helyzetet jelent. Én nem vagyok ott, és a költségvetési hatóságok jó szándékára hagyatkozom, reméljük, hogy megkapjuk ezeket a pénzeket, most ne pánikoljunk, egyszerűen muszáj, muszáj, hogy ez a pénz megjelenjen, különben nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Pristalina Georgieva, akit előtt szintén fejet hajtok, Unkában egy milliárd támogatásra kaptunk ígéretet egy konferencia keretében és további ígéretek is születtek, tehát nem csak a mi pénzünkről van szó, hanem más donorok, más adományozók finanszírozási lehetőségeiről is. És még egy utolsó szót szólnék a fejlesztésről, illetve a humanitárius kérdésekről, illetve a kettő kapcsolatáról. Meggyőződésem, hogy közösen kell dolgoznunk. Meggyőződésem az is, hogy amikor egy ilyen válságról beszélünk, Libanonban, Jordániában, Szíria ez egy kicsit más tészta, itt a nemzeti fejlesztési tervekhez kell kapcsolódnunk, hiszen a menekültek oktatása az, az oktatási rendszeren kívül sokkal drágább, mint hogyha az iskolákat ö, különböző műszakokban üzemeltetjük. Tehát egy Ugyanígy egy működő egészségügyi rendszer módosítása vagy megfelelő igazítása sokkal olcsóbb, mint hogyha az egészet teljesen frissen, új forrásból próbáljuk megoldani. Ez azt jelenti, hogy szinergiában együtt kell működnünk, és így esetleg meg tudjuk oldani ezt a feladatot. Ugyanez vonatkozik azokra, akikhez Berlinben szóltam, integrált tervezésre van szükség a különböző ügynökségek, a nemzeti hatóságok, a világbank és a többi résztvevő között. És ezzel be is fejezem hozzászólásomat. Köszönöm. Hansen úrnak adom meg a szót, mint egy két percre. Köszönöm szépen. Egy-két megjegyzéssel élnék, ami a hozzáférést illeti. Ezt különböző nézőpontból kell értékelni. Ott van a vörös félhold, lehet, hogy itt előrelépés történt, aztán ott van az ENSZ, lehet, hogy az ENSZ is bizonyos vívmányokkal rukolhat elő Damaszkuszban, hiszen most határon átnyúló tevékenységekre is lehetőség nyílt, ugye Damaszkuszból, ami pedig az NGO-kat illeti, sajnos a damaszkuszi kollégáktól az ellenkezőjét hallottuk ennek, tehát egyre, egyre nehezebb hozzáférniük ö, ezekhez a problémás területekhez. Hatalmas területeket az ISIS ö, kontrollál Szíriában, illetve Irakban is. Körülbelül 6 millióan élnek ezeken a területeken, és azt az üzenetet kapjuk, hogy egyáltalán nem örülnek nekünk, maradjunk határokon kívül, és a második üzenet pedig az, hogy ez rendkívül veszélyes, tehát megpróbálunk valahogy megoldást találni arra, hogy hogyan nyújthatunk támogatást, segítséget ennek a 6 millió embernek, akik nagyon nehéz körülmények között élnek. Onszul úr, három nagyon rövid megjegyzéssel élnék, ami a hozzáférést illeti, azt hiszem, már említettem, hogy a szíriai Vörösfél Hold szervezete, illetve más szervezetek segítségével hozzáférést biztosítottak nekünk bizonyos térségekhez, ugyan korlátozottan és nem kielégítő formában, de mégiscsak egy kezdetről beszélünk, és reméljük, hogy ez folytatódik. Az egyetlen kivétel Alaszake régiója, talán ez az északkeleti térség, Itt a déli utat nem használhatjuk, mert túlságosan veszélyes, és jelenleg az ICRC egy, egy északi logisztikai útvonalat próbál megnyitni Törökország segítségével. Folynak a tárgyalások ebben a témában, de eddig még nem született megoldás. Ami pedig a folyosókat és a pufferzónákat illeti, az ICRC nézőpontjából azt mondhatom, hogy csak akkor vennénk részt ilyen műveletekben, hogyha minden oldal, amely részben vagy teljesen ellenőrzést biztosít, gyakorol ezen a területen, garantálja a minimális biztonságot, különben, különben ezt egyszerűen nem tudjuk megvalósítani, túlságosan kockázatos lenne. Jelenleg úgy látjuk, hogy ez egyszerűen túl nehéz. És még egy utolsó megjegyzés. A béke tűzszünetről esetleg béke zónákat lehetne létrehozni. Az ICRC nem vesz, ré, nem vesz részt politikai folyamatokban, béketárgyalásokban, mégis próbálja felajánlani szolgáltatásait semleges közvetítőként, például gyógyszerek vagy élelmiszer biztosítására, illetve esetleg például foglyok cseréjére. Tehát vannak ilyen jellegű tárgyalások, eszmecserék. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, hálásak vagyunk, hogy eljöttek a szervezetei képviseletében és a további munkájukhoz kint a helyszínen, a terepen minden jót kívánok, és támogatást is igyekszünk megszerezni ilyen nehéz körülmények között. Köszönöm szépen még egyszer. Szörenzen úrnak is köszönöm szépen, sűrű a napi rendünk, az ebola is sorra kerül, új biztosunk is van, ez az első munkanapja az új biztosnak, és akkor jövő héten hallunk majd arról, hogy az ebola területén mi az, ami történik. Azt gondolom, hogy plen, politikai szinten tovább kell vinni a vitát, a plenárisra kell vinni, politikai megoldás nélkül nincs megoldás Szíriában, ezt egyértelművé kell tenni. Tehát meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket a frakciónk nevében. Ennyit tudunk tenni és a szervezeteknek annyit tudunk mondani, hogyha kívánságaik vannak, hogyan tudunk segíteni, jelezzék, mondják el nekünk. Köszönöm. Colleagues, we are... Nos, kedves kollégák, késésben vagyunk némileg a napi rendünkhoz képest. Folytatjuk is a munkát. A következő napi rendi pontunk is egy rendkívül fontos terület Később szavazunk is majd még. Akik 5 óra 15 előtt nem szavazunk, ezt meg nyugodtan elmondhatják, ezt mondj, akik, azoknak, akik csak a szavazásra jönnének be, kérem az EU és a globális fejlesztési keret ez nem az utolsó vita a szakbizottságunkban ebben az ügyben a mai napon. A saját jelentésünkről van szó, egy saját kezdeményezési jelentésről. Az EU vita az, amiről beszélünk, mielőtt a tanács itt végleges döntéshoz és következtetéseket fogad el. 400, 406 módosító érkezett, ez elég sok nagy feladat, ez természetesen kompromisszumokat találni és keresni ebben az ügyben nem kell mindent elmondanunk a jelentésben természetesen, ami emögött áll, hogy kevés, néhány jelent, hírt küldjünk, hogyha túl sok üzenetet akarunk küldeni egy ilyen jelentéssel, akkor elveszítünk egy csomó fontos dolgot. Tehát csak a fontos dolgokat mondjuk el, milyenek legyenek a 2015-ös tárgyalásokon a tárgyalási pozíciók az EU részéről, e, és itt egy prioritást szeretnénk kialakítani. Először Stír urat hallgatjuk meg, és utána a többi ányék előadót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindent elkövetek, hogy hozzá tudjak járulni a vita időben történő befejezéséhez a szavazás előtt. Nyilvánvaló néhány fontos pontot azért fel kell vetni itt a jelentés összefüggésében az Európai Parlament üzenetéről van szó a decemberi tanács előtt, de azért globálisan is látni kell ezt a dolgot. Ez kijelöli azt az álláspontot, amit az Európai Parlament képvisel majd, és ezt persze konszolidáljuk, bevisszük az EU álláspontjába, és így próbálunk kialakítani egy EU erős álláspontot a kormányközi közi szinten, mielőtt elfogadnánk jövő évben az új keretet, globális keretről van szó természetesen. Alá kell tehát húzni azt, hogy mennyire fontos ez a jelentés, hogy megszavazzuk még a tanács előtt, hogy kellő idő maradjon a novemberi plenáris előtt, hogy meghatározok, mit szeretnénk konkrétan, és így befolyásolni tudjuk a közös EU álláspontot. Szerintem inkluzív folyamatról beszélhetünk egyértelműen, nem csak a párbeszédekre gondolok, az összes frakció között árnyék előadókkal is találkoztunk már, de be, inkluzív volt ez a, olyan értelemben is, hogy nyitott párbeszédet folytattuk a civil szervezetekkel és különböző ügynökségek vettek részt ebben. Itt látható az, hogy számos módosítóban megjelentek az ott felvetett ügyek is. Természetesen nagy számú módosító született, 466 pontosan. Ez az én véleményem szerint visszaigazolja azt, hogy mennyire fontos a, a téma, de azt is, hogy inkluzív folyamaton vettek részt, tehát mindenki elmondhatja a saját véleményét, ezt mi figyelembe vesszük. Természetesen eljött az ideje annak is, hogy mindenek előtt ö, igyekezzünk kompromisszumokat keresni. Az árnyék előadókkal szerdán találkozunk, és ö, szeretném a kollégákat is megkérni, felszólítani, hogy ők is a kompromisszumok érdekében dolgozzanak, mert nem a szavazás nem tudjuk megtartani a szakbizottság szintjén jövő héten. Nem csak az idő szorításáról van itt szó persze, hanem kompromisszumokat kell kötni azért is, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk hogyha ez olyan lenne, mint a karácsonyfa, amit teleaggatunk mindennel, akkor felhigítjuk a tulajdonképpeni üzenetet, tehát tényleg prioritásokat kell kialakítani, egyértelművé kell tenni, mi mit akarunk elérni, hogyan tudunk hozzájárulni ehhez. Természetesen minden értékes javaslatot szívesen fogadunk, de prioritást fogunk kialakítani, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk. Az egyik fontos dolog, ha már a tartalmi részről beszélünk, az az emberi jogi alapú megközelítés az új 2015-öt követő fejlesztési keretben. Miért mondjuk ezt így? Nem csak azért, mert ez az egyetlen megoldás nyilvánvaló, a szegénység is egy ki, megszüntetése, meg egyéb témák is nagyon fontosak, de hogyha egy szélesebb körű politikai elemzést végzünk, akkor látjuk azt is, hogy a munkacsoportban ez egy a fenntartható fejlődési célok egyik alapja és nagyon támadják sokan természetesen, és hogyha mi vagyunk a sivatagban az, a hang, akkor fontos, hogy ehhez ragaszkodjunk. Feltétlenül szükséges tehát, hogy mi rámutassak arra, hogy ez egy abszolút prioritás, mert sokan nem akarják. Ezért kerül ez annyira erőteljesen be a szövegbe az emberi jogi alapú megközelítés. Ez az, amit mi hangsúlyozunk elsősorban. Természetesen sok minden más is jön a szegénység megszüntetése és más témák, a fenntartható fejlődés téma, és többi, Ez mind nagyon fontos, de ez a mi specialitásunk, hogy ezt mi hangsúlyozzuk. A béke és biztonság természetesen rendkívül fontos. Ez tartalmazza a dokumentum is, de 1,5 milliárd emberről van szó, akik éppen törékeny államokban vannak, sérülékeny államokban vannak. Nagyon fontos innen a béke és a nyugalom, mert béke és biztonság nélkül nincs fenntartható fejlődése. Ezt szeretnénk előrevinni, tehát a prioritásokban, hogy egyértelműen rámutassunk, és hogy itt egyértelmű legyen, világos legyen az üzenet, és időnként a kevesebb több, ezt el kell, hogy mondjam. Ha nagyon hangsúlyozunk egy néhány dolgot, és világos üzenetet küldünk, akkor azt jobban megértik, mint hogyha adott esetben a tanács szintjén, vagy a szélesebb nemzetközi közösség szintjén túl sokat mondanánk. Tehát Itt tehát arról van szó, az MDG-ről áttérünk az SDG-re, és természetesen e, világos üzenetet küldünk olyan értelemben, hogy e, transformatívvá kell tenni az új anyagot, hogy e, foglalkozni tudjunk a szegénységgel, és be akarunk fejezni e, e már megkezdett dolgokat is az MDG esetében. Hogyha most a prioritásokról beszélünk, a prioritást élvező területekről nem készítünk listát az SDG-kről, amelyeket látni akarunk, nem akarunk, nem mondjuk azt, hogy más dolog nem fontos, hanem azzal, hogy kiválogatunk egyes témákat, és hogy egy sorrendet alakítunk ki, és a jelentésben így kezeljük őket, már ez egy üzenet a többiek számára. Hol látjuk politikai értelemben mi a prioritásokat. Mi az, ami nem törölhető egyáltalán, hogyha csökkentjük ezeket a célokat. És egyébként a főtit, az ENSZ főtitkárságán is tudjuk, hogy ők is készítenek majd egy megfelelő dokumentumot, tehát ehhez szeretnénk hozzájárulni. Azt gondolom, hogy ezért fontos, hogy ezt az üzenetet elküldjük a jelentésünk útján és itt most nem csak a prioritást élvező területekről beszélünk, a szegénység megszüntetése, a fenntartható fejlődés, ezek mindig nagyon fontosak, ezzel mindenki egyetért természetesen. Az egyenlőtlenség, a társadalmi egyenlőtlenség is fontos téma, egy kulcsfontosságú terület, amit az új keret figyelembevétele során kezelni kell. E, de nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy e, e, emberi jogi megközelítésre van szükség ebben az esetben is. Most nem akarok az egyes címekre külön kitérni, nyilván majd az utolsó vita előtt erre nincs is idő, és megfelelő kompromisszumokat keresünk majd szerdán az árnyék előadók ülésén is. Szerintem itt fontos dolgokat fog majd elfogadni és beszélünk a jelentésben egyébként a nők szerepéről az új keretben, fejlesztési keretben. Megint csak világossá kell tenni, hogy a diszkriminációt megszüntetjük, de nem csak erről van szó, hanem túl kell menni ezen, hanem központi témává kell tenni a nők szerepét a társadalomban, a fejlesztési agendában, mert ez eleve nagyon különböző témákat érint, különböző területeket. A többi ügy is fontos, fontos, hogy hangsúlyozzuk eh, az EU nem elég erős, eh, nem elég elfogadott, tulajdonképpen nem lehetséges, hogyha nem látjuk az új célokat, eh, a fejlesztési célokat és önök is tudják, hogy a jelentés csak adott szót, szót adott terjedelmű lehet, ezért sűríteni kellett a szöveget, ezért is van egy olyan sok módosító egyébként. Mindenképpen tudatosítani kell az új keret általános jellegét ez rendkívül fontos az EU számára az új fejlesztési célokat az EU-n belül is alaposan meg kell tárgyalni és reflektálni kell. Természetesen van egy dilem, amit mindig a végén, ezt többen világosá tették legutóbb, meg is vitattuk a szakbizottság szintjén. Itt az SDG a fejlesztési célok számáról volt szó, és itt mindennek előtt az az SDG 16-os, tehát a fejlesztési célok nagyon jól kell, hogy alakuljanak, és sokan tartanak attól, hogyha arról beszélünk, hogy csökkentsük a javaslatok számát a célok kapcsán, akkor a lista is átalakul, sőt ki kell venni onnan dolgokat, amit mi nem szeretnénk. Másrészt azt is tudni kell, hogy számos kollégánk van, aki örülne annak, hogy jelentősebb rövidítést is végezzünk a szövegben, kivegyük onnan részeket, például ha 17 prioritásunk van, akkor egy igazi prioritásunk, és én ezért a számokat csökkenteni kell. Tehát van itt egy világos ellentmondás a két cél között, hogy mindent elmondjunk, és hogy egyértelmű legyen, de lassan a végére érek. A kompromisszum az lenne, hogy ismerjük el, hogy a nyílt munkacsoport javaslatait le lehet egyszerűsíteni, de nem úgy, hogy az emberi jogi alapú megközelítést csorbítanánk, mert ez a legfontosabb álláspontunk, ezt tudjuk mi nyújtani, és nem akarjuk a kormányközi folyamatban a tárgyalók szerepét csökkenteni. Igen, azt mondjuk majd, hogy lehet csökkenteni a célok számát, de az emberi jog alapú megközelítés nem kerülhet ki semmiképp. Tehát itt van egyfajta ellentmondás a két dolog között, szóval csökkenteni a célok számát, másrészt pedig ragaszkodni a saját legfontosabb célunkhoz. Most egy útelágazáshoz érkeztünk, mm, hogyha a tárgyalásaink csúsznak, ha késünk vele, akkor fennáll a kockázat annak, hogy nem tudunk egyértelmű üzenetet küldeni, és nem születik meg az állásfoglás. Tehát bizonyos fokig az idő ellen játszunk, szerdán van az árnyék előadók ülése, nagy örömmel várom, hogy majd ez egy sikeres ülés lesz. Itt Különböző vélemények jöhetnek össze, de remélem, hogy a végén a kompromisszum útján meg tudjuk világosan fogalmazni, hogy mi a mi pozíciónk és a parlamentnek mik a tényleges prioritásai. Very much for that. I'm going to hand the floor first to the shadow rapporteurs. Először az árnyék előadóknak adom meg a szót. Eli Schley a szocialista frakció képviseletében először. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is a munkát, ez nagyon jó alapja lesz a további munkánknak. Mi a frakcióban megpróbáltunk további prioritásokat meghatározni, és ennek kapcsán a decemberi tanácsi következtetések is nyilvánvalóan befolyásoltak minket. mint egy 81 módosító indítványt nyújtottunk be, a nyílt, nyílt munkacsoport számukra is a kiindulási pont. Nem akarok mindent újra írni, átírni, de a prioritásokat pontosan meg kell határozni. A legbátrabb, leginnovatívabb célokat nem szabad megkérdőjelezni, és nem szabad ezekről megfeledkezni a tárgyalások során. Egyetértek azzal, hogy az SZDG-k számának a csökkentésére lenne szükség, de ez nem szabad, hogy veszélyeztesse a szívünknek legkedvesebb célokat, ezek a nemek közötti egyenlőség kérdése például, és az egyenlőtlenségek felszámolására való törekvés. A globális partnerségek és az EU nagyon határozott állásfoglalásának, álláspontjának a kialakítása is nagyon lényeges. A jelentés másik fontos elemei a korrupció elleni küzdelem, azután a civil társadalom, a nemzeti parlamentek erősítése, az egyenlőtlenségek leküzdése, sem ezeket a célokat minden társadalmi csoport számára biztosítani kell, vagy el kell érni. Az egyenlőtlenségek minden formája ellen fel kell lépni, nem csak a jövedelmi különbségekről van szó. A gyermekek, a nők szerepe, a kisebbségek szerepe, szintén fontos célok, a fejlesztés és az változás kapcsolata. Nagyon lényeges az, hogy az oktatást, illetve az egészséghez való jogot is univerzális jognak tekintsük. A reproduktív jogokra is ki kell ezt terjeszteni. Az a munkához, munka, munkához kapcsolódó jogok területét is kiemelt fontosságnak kezeljük minden frakciónak érdeke az, hogy kompromisszumos módosítókat tudjunk közösen kidolgozni, és ezzel a parlament egy nagyon határozott álláspontot képviseljen, ami többséget kap a plenárison. Az ALDE frakció képviselője kap szót. Kedves asszony Linda, az ALDE is benyújtott módosító indítványokat, néhányat én magam és csak egyről szeretnék ezek közül beszélni, amely azzal a kérdéssel függ össze, hogy hogyan kellene átszervezni a fenntartható fejlődési célokat. A bizottság a közleményében leszögezte, hogy itt klasztereket kell létrehozni. A jelentés tervezetben a 32. bekezdés üdvözli a célok elérését, és ugyanakkor szignifikánsan, jelentős mértékben kell csökkenteni a célok számát, a prioritások számát. Én ezt soha nem javasoltam. Én mindig csak azt javasoltam, hogy át kell szervezni a célokat, még akár több is lehet, mint 17 bár hát a 17 cél is már egyfajta karácsonyfát vázol elénk, amelyet fel kell majd azután díszíteni, de hát nagyon sok ága lehet egy karácsonyfának, és ezek át kell szerveznünk a célokat a különböző fejezetekben a szegénység leküzdése, a globális partnerségeken keresztül tud jobban megvalósulni. Itt ez nem megszüntetjük ezt, mint célt, hanem csak átszervezésekben gondolkozunk. A megfogalmazás elég tága értelmezésekre ad lehetőséget. Remélem, hogy a tanács és a bizottság megfontolják és tárgyalnak majd ezekről a javaslatokról. Az Afrikai Unió képviselője ellátogatott az egyik tanácskozásunkra. Az Afrikai Unió hat prioritásra tehát javaslatot, hat célkitűzésre. Lehet, hogy tőlük is tudunk tanulni. Tehát ne értsék félre, itt nem csökkentésről van szó, hanem átszervezésről, sőt, még a 17 céltartalmazó lista kiegészülhet újakkal is. Az árnyékeradók ülésén remélem, hogy majd a többi frakció is támogatja a módosító indítványomat, amelynek, mint mondtam, a célja a célok átszervezése, nem csökkentése. Köszönöm Vala Sánchez a GUE képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a tárgyalások során nagyon fontos pillanathoz érkeztünk, most 2015-ben az EU mindenképpen ambiciózus kell, hogy legyen, hiteles és a fenntartható fejlődés kapcsán fontos, hogy hol milyen prioritásokat határozunk meg. Az első helyen a szegénység leküzdése áll, és nem elég, hogy itt csak egy faktort vegyünk figyelembe, több dimenziója van a szegénység kérdésének. A következő az emberek részvétele, bevonása, ezt több indikátorral lehet mérni, Azt hiszem, hogy az egyenlőség, a diszkrimináció tilalmának a célkitűzése is nagyon fontosak, hogy meg tudjuk, alap, meg tudjuk alapozni a béke megőrzésének a fontos célkitűzését. Szociálpolitikai kérdésekkel is foglalkozunk a módosító indítványokkal, és a azt hiszem, hogy a tanács következtetései határozott támogatást kapnak a parlamentben. Maria, köszönöm szépen. Több mint 400 módosító indítványt fogunk, vagy terveztünk benyújtani, de már most is látom, hogy sok az átfedés, ezért automatikusan csökkenni fog a módosítóknak a száma hogyha egy világos üzenetet akarunk megfogalmazni a jelentéssel kapcsolatban, akkor a lehetőleg pontosabban kell fogalmazni a jelentésben. E, csak egy példát mondok, amikor azt mondja, hogy a nők különösen fontosak, akkor a nők jogait is konkrétan meg kell említeni. Egy másik dolog, a szegénység leküzdésével kapcsolatban a három legfontosabb pillért, e, a e, környezetet, a szociális kérdéseket, és a gazdaságot is meg kell említeni, hiszen így lehet csak a fenntartható módon biztosítani a célok elérését. A nyílt munkacsoport gondolatát jónak tartjuk. Ebben a jelentésben még szó van sok célról, gazdák, de újakkal is ki tudnánk egészíteni a célokat, mint például a gazdák szempontjainak a fokozottabb figyelembe vétele. Azt hiszem, hogy az egyenlőtlenségek elleni küzdelem, amiről már a kollégák is szóltak, ezt még ki kell dolgozni, jobban ki kell munkálni a részleteit, és az egyes célokhoz jobban hozzá kell tudni kapcsolni. Egy további fontos cél, amiről szintén nem szabad megfeledkeznünk, a klímaváltozás. A klímaváltozás rendkívül fontos lesz abból a szempontból is, ami történik majd ezekben az országokban ezért ebben a jelentésben erről hangsúlyosan kell szólni. Női jogokat már említettem, és még, ami nagyon fontos számomra, az a mezőgazdaság. Nem csak a mezőgazdasági termelés, hanem itt is a fenntarthatóság kiemelten fontos a kis termelők szerepe, őket támogatni kell, védeni kell a jogaikat, és Illetve tartozik hát a land grabbing, de a vízhez vagy a vetőmaghoz való hozzáférés kérdése is, mindezeket a fontos kérdéseket megfelelően ki kell hangsúlyozni a jelentésben. És a növekedésről beszélünk. A növekedés mindig a a föld által jelentett korlátok között kell értelmezni, hiszen a növekedést is csak az éghajlatváltozási célokkal összhangban lehet kezelni. Törékeny országok, ez is fontos, és számukra még különösen lényeges a finanszírozás. Ne csak az szerepelni, hogy nem szabad csökkenteni a finanszírozást, hanem mérjük be azt is, hogy a GDP 0,7%-át minden tagállam kell, hogy teljesítse. Továbbra is ez az alap illegális pénzmozgások, igen, erre is nagyon oda kell figyelni, ez is nagyon fontos. És talán azon is el lehetne gondolkozni, hogy egyáltalán a GDP-t kell -e viszonyítási pontnak tekinteni a fejlesztési célok kapcsán, vagy esetleg jobb lenne valami más alternatíván gondolkozni, és egy más monitorozó mechanizmus és a ilyen illegális pénzmozgásokkal kapcsolatban talán létre kellene hozni. Egy állandó tevőről is szó van. Itt nem csak az lényeges, hogy most szülesen egy jó jelentés, és megfelelő jelzést fogalmazunk meg arról, hogy mi itt az Európai Parlamentben mit akarunk, hanem továbbra is figyelemmel kell követni a folyamatokat az egész időszakban, és ez megköveteli, szükséges teszi, hogy legyen egy állandó jelentés tevő politikai koherenciára van szükség, nem csak a fejlesztési politikában, hanem minden szakpolitikai területen. Ide tartozik elsősorban a kereskedelmi politika, de az agrárpolitika is, amelynek kapcsán mindig meg kell vizsgálni azt is, hogy okoz-e kárt vagy sem. Ebben a jelentésben ezért ezt is meg kell említeni. A jó irányítás, a good governance nagy kihívást jelent, és ezért szükségesnek tartanánk, hogy ennek egy egész alfejezetet szenteljünk. Ahogyan mondtam, sok módosító indítvány eh, eh, átfedésben van más frakciók módosítóival, biztos vagyok benne, hogy itt az Európai Parlament egy kiváló jelentést fog elfogadni. Thank you. Um, Madame Jiménez Becerril. Thank you, <coughs> Mr. President. Uh, Quería decir que como ponente de la, de la opinión de la comisión... Köszönöm. A Nőjogi Bizottság illetékeseként üdvözlöm azt a tényt, hogy a nők központi szerepét megemlítette Stier úr a fejlesztési célkitűzések között. Úgy érezzük, hogy a nők szerepe egy átfogó jelentőségű kérdés, hiszen az összes prioritást érinti. Az egészségügyet, az oktatást, a méltányos munkát, a helyi gazdaság alakulásán, a döntéshozatalt, a politikát, a migrációt, az élelmezésügyi kérdéseket, és természetesen a biztonsági kérdéseket is. A véleményemben hangsúlyoztam a háború sújtotta területeken a nők elleni erőszakot. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy biztosítsuk a nők és a lányok védelmét, hiszen a nemi erőszak gyakran háborús fegyver ezekben az országokban. Jó pár módosító erre irányul. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ehhez a jelentéshez hiszen a legfontosabb célkitűzéseket megfelelően körvonalozza. Fontosnak tartom, hogy egyértelműen és hangosan megnevezzük az előttünk álló kihívásokat. Üdvözlöm az emberi jogi kérdések megemlítését is. Reményeim szerint ez inspirációt ad majd, és egy piros fonalként végigvonul az egész jelentésen. Általászony következik. Köszönöm, Maria Holbuk már elmondta frakciónk álláspontját. Annyit szeretnék mondani, hogy a jelentéstevő nyitottan állt a konszenzus elé, és úgy érzem, hogy közel állunk ahhoz, hogy valóban tető alá hozzunk egy ilyen konszenzust, és be tudjuk tartani a határidőket. Véleményem szerint az igazi stratégiai kérdés amelyet már sokan említettek. Ez a célkitűzések számát illeti. Véleményem szerint, amikor igazából elindul a kormányközi folyamat a következő év során, akkor a célkitűzések számát megpróbálják visszaszorítani majd, ugye az egyszerűsítés nevében, azonban ennek hátterében politikai kérdések állnak, majd, és nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő itt hangsúlyozza az emberi, emberi jogi megközelítést, és nagyon remélem, hogy egy jól kialakított megfogalmazást tudunk majd alkalmazni, hiszen nagyon sokan használt veszik majd az érveléseinknek. Ugye hallottuk azt, hogy esetleg újra kellene strukturálni ezeket a célokat, hát nem tudom, hogy ebben most bele kell -e mennünk, vagy sem, szerintem ezt esetleg majd az árnyék jelentéstevőknek kell eldönteniük. Tehát valóban úgy érzem, hogy hamarosan megszületik majd a szintézis jelentés a főtitkár részéről, remélem, hogy ez is ambíciózus lesz, de ugye most a kormányközi folyamat felé haladunk, ami, ami azt jelenti, hogy csata áll előttünk, ezt ne nehezítsük meg. a szelem. úr következik. Köszönöm szépen. Mindig is nagyon fegyelmezetten kiállok a frakció álláspontja mellett, ugye ezt már hallottuk. Öt módosítót nyújtottam be, amelyek a kudarcot vallott államoknak kívánnak segítséget nyújtani, illetve kormányoknak, és ezek közül az egyikre szeretném felhívni a figyelmüket, illetve támogatást kérek, megértésükre appellálok. Egy átfogó vízióra van szükség, egy átfogó megfogalmazásra, amely védi a fogyatékosokat, a fogyatékkal élőket, a szegénység elleni küzdelemben. Erre szeretném felhívni a figyelmet. Köszönöm. Az Európai Bizottság részéről Mártin Pelve úr kapja meg a szót röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is el kell mondanom, hogy üdvözöljük a jelentést, időszerűnek tartjuk azt, a tanácsi következtetések előszobájában illetve a szintézis jelentés előtt. Elnök asszony, a jelentésben megfogalmazott gondolatok, illetve a bizottság által két közleményben megfogalmazott elképzelések nagyon is összhangban vannak. Egyrészt a szegénységre összpontosítunk, az emberi jogi kérdésekre, a nemi kérdésekre, valamint a civil társadalom fontosságára a magánszférában, ebben az új keretben, az egyenlőtlenségekre hívjuk fel a figyelmet, valamint a biztonság, a törékenység, a kormányzással kapcsolatos kérdések mind-mind nagyon fontosak. Ezeket kell fölkarolnunk, és el kell kerülni azt, hogy ezek felvizeződjenek a folyamat során. Ott van az élelmiszerbiztonság, és végül, de nem utolsó sorban a politikai koherencia a fejlesztésben, ez létfontosságú véleményünk szerint az új keret megvalósítása során. Aztán vannak ö, nehéz kérdések előttünk, az egyiket említette maga a jelentéstevő is, az univerzalitás, illetve hogy ez hogyan valósul meg az EU-ban, illetve a általánosságban a megvalósítással kapcsolatos kérdések. Új globális partnerségre van szükség, ezt mindannyian látjuk, azonban vannak olyan fejlődő országok, amelyeknek látniuk kell, érteniük kell, hogy nagyon fontos szerepük van abban, hogy helyi szinten, illetve más országokban is megvalósítsák ezt az elképzelést, föl kell használniuk a helyi politikai erőket. Aztán hadd mondjam el, hogy a képviselők egyrészt, illetve maga a jelentéstevő is beszélt arról, hogy hány célkitűzést fogalmazunk meg, ugye 17 szerepel a jelenlegi javaslatban, Ideális esetben a 17 prioritás, ez túlságosan sok, de éppen most jártam New Yorkban, beszéltem azokkal, akik a szintézis jelentés kapcsán együtt dolgoznak a főtitkárral, illetve a kulcsfontosságú partnerekkel, az Egyesült Államokkal, Brazíliával és így tovább. És úgy érzem, hogy egyre inkább afelé hajlik a dolog, hogy ezeket a célkitűzéseket csoportosítani fogja a főtitkár, egy olyan keretet próbál létrehozni, amelyet kommunikálni egyszerűbb, de szerintem nem igazán akarja megnyitni ennek a tartalmi vitáját. Egyetértek az előttem szólókkal, hogy ha ezt tenné, akkor olyan célkitűzések esnének ki, amelyek nagyon is közel állnak a szívünkhöz. Zárásképpen hangsúlyoznám azt, amit már hallottunk, erős Európai Uniós pozícióra van szükség a kormányközi tárgyalások során, ugye ezek januárban indulnak útjukra, és reméljük, hogy a bizottság, a tanács és a parlament együtt egy ambiciózus álláspontot fogalmaz meg, amelyet meg is tudunk védeni majd a következő hónapokban. Utolsó megjegyzésem az éghajlatváltozással kapcsolatos. Természetesen ezt megemlítettük a nyitott munkacsoportban, illetve többen megemlítették itt is. Meg kell győződnünk arról, hogy ebben az új keretben megfelelő szerepet kap ez a téma. Koherens módon és összhangban az éghajlatváltozási tárgyalásokkal, amelyek fontos tettőfokra hágnak majd jövő decemberben illetve most a decemberben. Köszönöm szépen, igen, erről is fogunk most szavazni, úgyhogy remélem, hogy valóban ez megvalósul, ez a koherencia. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az összes kollégának, aki hozzászólt a vitában, és azoknak, akik javaslatokat is tettek módosításokra, csak röviden szeretnék reagálni egy néhány felvetett témára. A mai napon a globális partnerségről beszéltek, hogy ezt erősíteni kell ezt a részt. Azt gondolom, hogy ezen dolgozni tudunk ebbe az irányba, amit elhangzott, és egy kompromisszumot fogunk megszövegezni az egyenlőtlenség, a nemek közötti egyenlőtlenség és minden nemű egyenlőtlenség, mint elhangzott, egy nagyon fontos ügy megint csak, amit a kompromisszumokban reflektálni kell, és ezt részletesen majd megbeszéljük ezt az árnyék előadók ülésén, de nyilvánvaló, hogy ez egy olyan pont, amiben elkötelezettek vagyunk, hogy ebbe az irányba megyünk a magánszféra. Azt gondolom, hogy a dolgot nem kívánjuk elhanyagolni, éppen ellenkezőleg egy nagyon fontos szerepet játszó szereplőről van szó ebben az esetben, és a, fejleszt, a fejlődő országokban erősíteni kell ezt a szerepet, hangsúlyozni kell tehát, hogy a magánszféra, a magánszektor szerepe döntő jelentőségű a fejlesztési célok elérésében, semmiképpen sem kívánjuk ignorálni ezt a dolgot. Ez egy bölcs álláspont, hogyha tük, szerepelteztjük a szövegben, és hogyha a magánszféráról beszélünk, persze azt hiszem ezt figyelembe kell vennünk. Pávó alelnök úr világosan rámutatott arra, hogy itt elválnak a dolgok egymástól. Itt nem arra van szó, hogy csökkenteni akarunk, hanem átszervezni, átstruktúrálni egy e, ilyen listát, és hát mi együtt is dolgoztunk ezen egy módosítás formájában. Ez megint, megint csak arra eh, mutat, eh, hogy kijelöljük az új irányt, amit érdemes lehet követni nem szabad leszűkíteni a tárgyalási mandátumot szerintem az EU tárgyalók részére e, ebben a szakaszban, és e, ezt meg tudjuk tenni. Pillanatnyilag, tehát e, félreértéseket elkerülendő, mi nem szeretnénk, hogy mi véglegesen megmondjuk, hogy ebbe a irányba lehet haladni, így kell tenni, ez egy csak javaslatot teszünk olyan értelemben, ahogyan a javaslatot megfogalmazták. Lola Sánchez kollégához fordulva, itt a szegénység nem csak jövedelmi szegénységet jelent, ezt egyébként tartalmazzák a kompromisszumaink is. Szerdán még tudunk erről majd beszélni, de szerintem nem lesz ebből probléma talán nem volt eddig annyira világos, hát az oldalszám is szűkös természetesen egy állásfoglalás kapcsán a dokumentumot készítjük, de azt gondolom a kompromisszumokat tudjuk csinálni. Aztán az imént hallod, mm, kiegészíteném még azt, amit a klímaváltozásról már mondtam. A jó kormányzást hangsúlyozni kell természetesen. A globális jó kormányzásról szeretnék beszélni, a földek elvételéről, az emberek elűzéséről, a földekről, itt ezt figyelembe kell venni, a globális kormányzás pont azt jelenti, hogy mindenhol szükség van. Nem csak a fejlődő, orsz, fejlődő országokban van szükség jó kormányzásra, hanem tisztázni kell azt is, hogy a fejlett országnak milyen szerep jut a jó kormányzás kialakításában. Ez az a bizonyos a keretnek ez az általános vonása. Tehát mi egy globális jó kormányzásról beszélünk, ha a szövegünkbe ezt beleírjuk a 0,7-es cél a szerepel a dokumentumban, számosan hivatkoztak is erre, ezt nagyon konkrétan említjük, ami pedig az állandó előadott, illeti teljesen jogos, ha azt mondjuk, nem vagyok benne abban biztos, hogy ezt ebben a dokumentumban kell szerepeltetni nem kell az egész Európai Parlamentet bevonni, hogy valamiben döntsön, amit végül is szakbizottsági szinten is el tudunk dönteni. Őszintén szólva az én véleményem, ez, de így reagálok erre a javaslatra. Természetesen a felvetés önmagában teljesen legitim. Teresa, a FAM véleményéről beszéltél. Köszönöm szépen. Örülök, hogy felhívták erre is figyelmet, a nők aktív szerepéről beszéltek. Itt nem csak a diszkrimináció elkerüléséről van szó, hanem a nők szerepét hangsúlyozni kell politikai döntéshozatalban is, ezt mindenki vala kell húzni. Azt konszenzusan pedig örülök, hogy optimista, és én is osztom ezt az optimizmust. Várom a szerdát, hogy ebben az ügyben dönteni tudjunk. A becsődölt államokat, bukott államok kérdésében szerintem eh, érdemes lenne ezzel foglalkoznunk. Ami a célok számát illeti, és ezzel a végére is érek lassan. Mi lesz eh, mi szerepel majd a dokumentumban, amit a főtitkár készít, és a kormányközi tárgyalások milyen messzire vezetnek majd. Azt gondolom, hogy itt a mi álláspontokat kell rögzíteni, megállapítani, és világossá kell tenni, hogy mit gondolunk mi ebben az ügyben és ez abba az irányba mutat, hogy mi természetesen nyitottak vagyunk, ha egyszerűsíteni akarjuk a priori, prioritásokat, és amit a bizottság képviselője elmondott, akár csökkenthetjük is a prioritások számát, nem akarjuk ezt megtámadni, de amit nem akarunk, az az, hogy itt az, az emberi jogi alapú megközelítés csorbuljon a prioritások száma miatt. Ez a legfontosabb nekünk, erről beszélünk. Nem, nem az a fontos, hogy mennyi ambíciónk van összességében. A, cél, a lényeg az, hogy mi a mi ö, sajátos véleményünket meg tudjuk jeleníteni ebben a dokumentumban. Természetesen nem állítom, hogy ez az egyetlen megoldás, de ezt az üzenetet mindenképpen el kell küldenünk. Köszönöm szépen a segítséget. Köszönöm szépen, Stér úr. Kedves kollégák, még a héten lesz még egy árnyék előadó ülés, hogy megszeressenek a kompromisszumok. Jövő héten mindenképpen szavazni kell. November 11-én a e, tanács e, munka miatt is, e, úgyhogy jövő héten kérem, hogy mindenki hozza majd el a szavazó listát. Most pedig szavazunk a klímaváltozásról. 10 percig 10 perc áll rendelkezésünkre a szavazáshoz, úgyhogy kérem, hogy mindenkinél legyen ott kézben a szavazókártya. Okay. a I can. Okay. Okay, colleagues. Okay, you need, you need to... Okay, colleagues. As you know, the European Council. Kedves kollégák, hogy tudják, múlt héten az Európai Tanács következtetéseket fogadott el a klímaváltozással kapcsolatban itt a, meghatározták az energiahatékonysági, megújuló energiákra és a széndiokszid csökkentése vonatkozó új célokat. Az NV fog szavazni, és utána a plenárison novemberben, hogy még a Límában decemberben sorra kerülő csúcs találkozó a COP20 előtt mindenképpen meglegyen. A jelentésünk beszéltünk az SDG-kről, és arról is, hogy a klímával kapcsolatos igazságosnak milyen szerepe van a globális igazságossági kérdéskörben. Kezdjük a szavazást. 30-as módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Van egy szóbeli módosító, kettes számú, tulajdonképpen csak egy kis kiigazítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, tehát ezt a szóbali módosítót ellenőrizzük. Ellenőrizzük elektronikusan a kettes számú módosítót, megnyitom a szavazást. A FTD-ben többen szavaznak, úgyhogy kérem, egy valaki ne szavazzon kettővel többen szavaznak az EFDD frakcióra, frakcióban. Négyen szavaznak, nem tudom, hogy mi történik. Kollégák, úgy tűnik, hogy nem működik a rendszer még. Ellenőrizzük. Itt csak kettőjüket tudom látni, ezért nagyon furcsa, hogy né- olyan tudnak ketten négy szavazatot leadni. Várjuk meg. A rendszer ellenőriz. Hát akkor szavazunk kész feltartással, tehát a kettes szóbelit ki támogatja. aki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Remélem. Következő alkalommal senkinek nem ül valahol az ikertestvére, és szavaz. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette Kedves Kollégák, erről nem szavazhatunk a szóbeli módosítóról itt a szakbizottságban, hanem az ötös kompromisszumról szavazunk. Mellette ki van? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Átadunk egy blokkot, 40 es szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most 48 48-ig ugrunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát a 48-ast. Hetes kompromisszum harmadik oldalon mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem elnézést, javít az elnök asszony, elutasítottuk. 58 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 59-es átugorjuk. Melyikről is szavazunk most? Mi a következő? A hetes kompromisszumot megszavaztuk, tehát 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rátérünk a preambulumra, egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás,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 tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 23-an szavaztak, 19 igen, 3 nem, 1 tartózkodás a szavazás eredménye. Köszönöm mindenkinek, akik részt vettek a szavazáson, és köszönöm az árnyékelődőknek a munkát, és a titkárságnak is. Gyorsan megyünk tovább. Utolsó napirendi pontunk rendkívül fontos. Néhány percet szálljunk arra, amíg az előadók ide följönnek és csatlakoznak hozzánk az asztalnál.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 Tisztelt kollégák, hogyha mindenki helyet foglalt, akkor fogjunk hozzá ehhez az utolsó témakörhöz, amely rendkívül fontos, és bizony csúszásban vagyunk. Tehát kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és kezdjük, kezdjünk hozzá a tízes napi rendi ponthoz. Eszmecsere az ebola válságról, a plenárison, illetve a szakbizottságban is beszéltünk már erről a kérdésről, de a önök is tudják a hírekből, nagyon, nagyon is súlyos a helyzet. Utoljára, szeptember elején beszéltünk erről a témáról, és meg kell néznünk, hogy a terepen valóban megkapják-e a segítséget, illetve meghallgatjuk az ECO főigazgatóságot is, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy folyósítani tudják a segítséget. Az Európai Tanács az állam és kormányfők ülésén Sztilányi biztos segítségével beszélt erről a témáról, ugye ő lesz az ebola biztosa. Jövő héten megy ki küldetésben Afrikába, és majd meghallgatjuk a visszatérte alkalmával. Most Olzman Szila urat fogjuk meghallgatni először, aki a Gínai Köztársaság Európai Unió mellé rendelt nagykövete és az AKC EU nagykövetek bizottságának elnöke, majd Alai Muhammad Mumni urat fogjuk meghallgatni, az AKC államok csoportjának főtitkárát, illetve Az AKC házában egy pár nappal ezelőtt volt egy szimpózium, és ennek az eredményét is meg fogjuk hallgatni, illetve beszélünk a hosszú távú kérdésekről. Ahogyan önök is tudják, a szakbizottságban megállapodtunk abban, hogy egy hosszú távú ö, hosszú távra tekintünk, és levonjuk a tanúságokat. Az LKC vendégeink után Jean-Louis de Brouwer urat fogjuk meghallgatni, a humanitárius és polgári védelmi műveleteket felelős igazgatót, a DJ Echo-tól, illetve a DJ Defco-tól és az IES-től is érkeztek még vendégeink. Először tehát megadom a szót eh, Széla nagykövet úrnak, hogy mintegy 8 percben a gineai helyzetről tájékoztasson bennünket, van-e előrelépés, fejlődés a terepen, illetve konkrétan azt szeretném meghallgatni, hogy tőlünk mit vár, mit, mit, mit, hogyan segíthetünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az LKC országok nevében, hogy én már másodízben meghívtak hiszen szeptember 23-án már itt jártam Sierra Leonai kollégámmal, és akkor is az eboláról beszéltünk, tehát még egyszer nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Szeptember 23-án az AKC országok úgy döntöttek, hogy a Sierra Leoneval, val illetve a legérintettebb országokkal egy szimpóziumot hozzanak létre. Hatékony módon elkészítettük ezt a ezt a szimpóziumot, és szeretnék köszönetet mondani a főtitkárnak, aki az Ákácsi országok nevében megszervezte ezt a szimpóziumot, és több mint 500 résztvevővel ez meg is történt. Minden résztvevő jelen volt, illetve a gineai kutatók képviselője is ott volt, a, olyan személy, aki különböző betegségek kutatója, például a HIV és az ebola e, többek között. És itt voltak tehát a azok a kutatók, szakértők, akik az orvostudományi kérdésekben otthon vannak, és azt nézik, hogy esetleg létre lehetne hozni egy olyan oltást, vagy esetleg gyógyszert, amely segíthetne. Ez a professzor elmondta, hogy milyen is ez az ebola vírus, milyen, milyen eredményeket hozott a kutatása, illetve hogyan működött együtt a legnagyobb intézményekkel, az Antwerp, antwerpeni, hamburgi ö, intézményekkel, illetve a Lioni intézménnyel. Tehát először is meghallgattuk ezt az expozét, és némi reményt adott, nem csak Európában és az Egyesült Államokban, hanem Afrikában is neves kutatók foglalkoznak e, ezzel a kérdéssel, és már vannak olyan gyógyszerek, amelyek reményre adnak okot. Reméljük, hogy létrejön egy olyan gyógyszer, amelyet aztán hivatalosan is elfogadnak. Tehát egy molekuláról van szó, amely esetleg használható lenne az ebola ellen. Tehát egyrészt a kutatási eredményekkel foglalkoztunk, aztán meghallgattunk egy belga szakértőt, aki szintén a gyógyszerek, illetve az oltások, a védőoltások terén működik, és az ő előadását is meghallgattuk. Tehát egyrészt a kutatással foglalkoztunk, másrészt pedig megnéztük, hogy mi a helyzet a terepen. Ott volt a Médecins Sans Frontières, az UNICEF, a Vörös Kereszt, Nemzetközi Kereszt és más szervezetek, amelyek elmondták, hogy milyen, milyen tapasztalatokra tettek szert a három érintett országban. Mintegy 5000-en veszítették életüket ebben a három országban, és mintegy 10 ember, 10 embert érintett a betegség. A mortalitás 50 és 100 között van. A libériai egészségügyi miniszter, illetve a három államfő arról számolt be, hogy hihetetlen pusztítást végez az ebola. Ez azt jelenti, hogy vészhelyzet van, gyors segítségre van szükség a terepen. Egyrészt az egészségügyi rendszert kell javítani, a másrészt képezni kell a az orvosokat, illetve a nővéreket. Harmadik sürgősségi pont pedig az eszközök. Az elnök asszony most azt kérdezte, hogy mi itt mit lehet tenni. Nos, az Európai Parlament előtt először is köszönettel tartozom a parlamentnek, illetve a bizottságnak, valamint minden olyan szervezetnek, amelyek mobilizálták magukat. Reméljük, hogy ez a nagymértékű mobilizáció gyors választ ad majd, gyors megoldást. Közvetlen segítségre van szükség. Október 9 en a Világbank egy konferenciát tartott az Egyesült Államokban, illetve szeptemberben az ENSZ is kötelezettséget vállalást tett. Két-három milliárd euróról van szó, de a, az ígéretek, illetve az ezek megvalósítása között túl hosszú az idő. Azt kérjük, hogy gyors, hatékony segítséget nyújtsanak, és üdvözöljük azt a tényt, hogy az Európai Unió egy illetékes nevetett meg annak érdekében, hogy koordinálja az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket, hiszen erre nagyon nagy szükség van. Ott volt a haiti tragédia, a földrengés. Hiányzott akkor is a koordináció ebben a kérdésben. Ezeket a hibákat, amelyeket már fölismertünk, meg kell próbálni elkerülni, a három országnak, illetve az ENSZ-nek, az Európai Uniónak, Kínának, Oroszországnak, Kubának és más-más országoknak mind koordinálniuk kell az erőfeszítésüket, hiszen a koordináció nélkül nem lesz megfelelő eredmény. Aztán a harmadik nagy eredmény ennek a szimpóziumnak az volt, hogy a gazdasági helyzetet megvizsgáltuk. Tehát nem, nem, nem csak magát a gyógyítást vizsgáltuk, hanem azt, hogy ez milyen hatással van a gazdaságra, hiszen a gazdaságunkat az izoláció iszonyatosan sújtja, stigmatizál maradtak ezek az országok, hiszen ha liberei, guineai vagy Sierra Leoneai uh, útlevéllel rendelkezik valaki, akkor ezt, a, ezt az embert a repülőtéren stigmatizálják. Egy marsal tervre van szükség az ebola után, hiszen már nem működik a mezőgazdaság, nem működik a, a turizmus, a bányászat a, sem működik, a szállodák, a hotelek üresek, és az országainkban nagyon-nagyon nehéz lett a helyzet. Tehát föl kell ismerni ezeket a kihívásokat, és fel kell készülni az ebola utáni időszakra. Tehát jelenleg egy óriási mobilizációt látunk, reméljük, hogy megoldást találunk ennek segítségével az ebolára. Az a benyomásunk, hogy Libériában most már kezd stabilizálódni a helyzet, Ez azt jelenti, hogy lépésről lépésre sikerül stabilizálni ezt az ebolát, ezt a lázvírust, és reméljük, hogy aztán sikerül ezt megállítani. Reméljük, hogy év végéig, vagy 2015 elejéig megszületik a védőoltás, nagyon nagy mértékű szaktudást mobilizáltunk az adott országokban, tehát a három érintett országban, az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unióban is, és reméljük, hogy a gyógyszerkutatások, illetve a védőoltással kapcsolatos kutatások meghozzák az eredményüket. Az Afrikai Unió, illetve az Európai Unió felé fordulunk egy kéréssel, azt kérjük önöktől, hogy a lehető legrövidebb határidőn belül egy szolidaritási nemzetközi konferenciát szervezzenek. Mali esetében ugyanezt tettük a terrorista fenyegetettség kapcsán, tehát ezt a kezdeményezést kellene megragadni, az Európai Bizottság, illetve az Afrikai Unió közösen egy konferenciát kellene, hogy rendezzen Brüsszelben, hiszen az ebola egy világméretű fenyegetettség, nem pedig afrikai probléma. Ehhez pedig világméretű mobilizációra van szükség itt Brüsszelben, és még egyszer nagyon nagy köszönetet mondok az Európai Uniónak, illetve mindenkinek, aki nekünk segítséget, mond, segítséget nyújtott. Nagyon-nagyon köszönjük tehát az eddigi segítséget. Köszönöm. And thank you very much, Ambassador. Köszönöm szépen nagykövet úr, hogy beszámolt a helyzetről, hogy eljött közénk, és a nemzetközi konferenciát mi is felszólítjuk. A Haji Mohamed Mumuni úr a következő, az AKC főtitkára. AKC államokhoz tartozó országok főtitkára. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés is számomra, hogy meghívtak előadónak a szakbizottságokba, hogy beszámoljak a nyugat-európai ebola kitörésről és járványról. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, a szakbizottságnak és valamennyi tagjának ezt a lehetőséget. Mint dr. Margaret Chan leírta, a WHO főtitkára, ez az ebola járvány egyértelműen a legsúlyosabb népegészségügyi kihívás a modern időkben. Ez a járvány veszélyt jelent a globális békére és biztonságra, és rengeteg lakosra, mindenek előtt egy adott ország csoportjáról van szó, Libéria, Sierra Leone és Guinea, azok az országok, amelyek a leginkább érintettek. Eddig 5000 életet követett magának a járvány, és nagyon nehéz elképzelni, hogyha nem elég ellenálló képesek egyes ország egészségügyi rendszerek egy, egy ilyen betegséggel szemben. A hiányosságok, a deficitek arra emlékeztet bennünket bizonyos országban, hogy itt globális veszélyek jelentkeznek, és az AKC régió egyes országai nem képesek eleget tenni annak, hogy elérjék a millenniumi célok egészségügyi követeléseit, tehát a maláriával és más betegségekkel való szembeszállást. Ezeket a képességet erősíteni kell, és ezeknek az országoknak végre kell hajtaniuk a szükséges lépéseket. És itt ezt újra célokra kitűzni a 2015-öt követő agendában is. Biztosítani kell a szükséges emberi erőforrásokat az egészségügyi területen, megfelelő arányban a lakossághoz képest egészségügyi eh, szakértőket kell alkalmazni, biztosítani kell a megfizethető áru gyógyszereket, hogy az Akicsi országokban, a kilenc országban megfelelő szinten tudjunk fellépni és teljes ellátást biztosítani az ilyen betegségek esetén. Nem várhatjuk el, hogy az emberek ezt zsebből fizetik. Itt el kell várni a gyógyszeripari cégektől, hogy megfizethető áru gyógyszereket biztosítsanak a az afrikai országokban. Hozzátartozik egyébként a táplálkozás is, ez is egy népegészségügyi kihívás. Feltétlenül szükség van arra, hogy szisztematikusan biztosítsuk a megfelelő élelmezést. Ebben az összefüggésben látni kell, hogy az AKC titkársága a guineai nagykövetség vezetése alatt megszervezte ezt a beszélgetést. A szimpózium célja az, hogy az ebola terjedését vizsgáljuk, exponenciálisan növekedjük Libériában és Gíneában. Ez óriási terhet rak ezen országok vállára. Egy exponenciális terjedésről van szó, amit már mondtuk, itt megfelelő ö, szembenállást kell mutatni a járványjal. Szükség, erősíteni kell a nemzeti egészségügyi rendszereket az érintett országban. Mindenek előtt az egészségügyi dolgozók számát kell növelni, és sürgetni kell a közvetlen segítségnyújtást az érintett országban megfelelő anyagi és személyzeti támogatásról egyaránt beszélünk a nemzetközi közösségnek el kell kerülnie azt, hogy egy nagy párja ország lenne ez az afrikai vidék. Nyugat-Afrikáról van szó. Szükségessé válik az is, hogy koordináljuk valamennyi szinten az erőfeszítéseket, és megdötlázzuk az, az erőfeszítéseket biztosítani kell, a pénzeszközöket, de nem csak az érintett országban, hanem más országokban is lehetővé kell tenni, hogy felkészüljenek a kockázatokra. Valamennyi országnak fel kell készülnie mindenek előtt a szomszédos országokban, hiszen a, nemze, a nemzetközi kapcsolatok erősek. Végül pedig a kereskedelmi repülőutak korlátozása súlyos gazdasági károkat is okoz például a szállodákban, és összességében jelentős gazdasági visszaesésen számolunk. Összességében elmondhatjuk, hogy a három érintett ország számos feladattal szembesül, amikor fellép az ebola járvány ellen, és ide tartozik például, hogy nincsenek megfelelő vizsgálócsoportok, amelyek időben feltárják az eseteket a városi területeken, de vonatkozik ez a vidéki területekre is ilyen értelemben elveszítik a kapcsolatot az emberek, és nem tudják eh, nyomon követni a már megbetegedetteket. Eh, a másik pedig, a következő fontos dolog, ha nem megfelelően temetik eh, el a beteg embereket is kellő időben. A harmadik pont nem zárják le megfelelően a házakat, ahol beteket találtak, másrészt pedig nagy a kitettség az egészségügyi dolgozókat is, nem képesek felkészülni az óvatossági intézkedésekre kellő időben, hiszen hiányoznak az eszközök és a tudás, és a másik pedig a népegészségügyi fellépések elutasítása, mert rosszul értelmezik ezeket a lépéseket, nem tudják pontosan, hogy mitől terjed az ebola, nem tudatosult az emberekben. Itt megfelel a következő megfelelő információk biztosítására van szükség, nem szabad megbélyegezni a betegeket. A hetedik pont az emberek, a nőkre és gyermekekre fokozott hatás jelentkezik, és összességében ez súlyos kihívást jelent a gazdaságok számára is. Egy összetett, bonyolult jellegű betegségről van szó, szóval ezt egyértelműen látjuk az eddig elmondottak alapján. Szükségessé válik tehát egy hatékony egészségügyi rendszer kiépítése nemzeti szinten, de ez globális partnerség nélkül megy itt a nyugat-európai országok, nyugat-afrikai országok kitettsége rámutat arra, hogy mindenképpen biztosítani kell a megfelelő áru egészségügyi szolgáltatást adott országokban. Azt javasoljuk, hogy a tevékenységek teljes spektrumát finanszírozzák a donorok, mert csak így tudunk szembeszállni az ebola járványjal. Igen Látjuk, hogy rendkívül sok az anya és gyermeke áldozat, menengitis kitörés, kolera betegség is megjelent, az alultápláltság fontos szerepet játszik a betegség terjedésében, másrészt pedig az egészségügyi központok és a kórházak nem bírják fogadni a betegeket, másrészt pedig az egészségügyi személyzet is hiányzik. Ezért a szimpózium kialakította a, egy nemzetközi ebola konferencia kereteit, és egy ilyen konferenciát szeretnénk Brüsszelben egybehívni. Egy holisztikus módon szállnánk szembe a járványjal, és szeretnénk bevonni a videkezésbe az ország, a világ többi országát is. Vissza kell szorítani Nyugat-Afrikában az ebolát, és a szimpózium egyetértett abban, hogy a nemzetközi közösség válaszadása még nem megfelelő gyorsaságú, tehát nem tudunk elő időben válaszolni, ezt fel kell gyorsítani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Köszönöm szépen. Következő előadónk Tebrier úr az Európai Bizottság képviseletében, a DJ Eco igazgatója. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak ismét. Már volt lehetőségem arra, hogy bemutassam, hogy a mi szolgálatunk teljes mértékben az önök szolgálatában áll, és tájékoztatást nyújtunk, amikor erre szükség van. Először is fejet hajtok, hiszen egész múlt héten, szombat reggelig Sierra leone illetve Libériában tartózkodtam, és ez a tapasztalat jól mutatta a terepen levő helyzetet. Stilindes úr megérkeztéig. Ebben a pár percben szeretném megosztani önökkel a legfontosabb benyomásaimat. Nagyon fontos az, hogy interdisziplináris volt ez a misszió, mindannyian részt vettünk ebben a misszióban, a fejlesztési főigazgatóság, illetve az egészségügyi illetékes, és éppen most fogalmazzák meg az, az, e, a jelentést, ami az egész járvány kialakulásával, illetve fejlődésével foglalkozik. Nézzük, hogy mit is mondhatunk ennek kapcsán. Nos, az igaz, hogy olyan jeleket tapasztaltunk, amelyek azt mutatják, hogy egy kezdeti szakaszban vagyunk, egy kezdeti fázisban, egy olyan kezdeti fázisban, amely talán arról szól, hogy kezdjük stabilizálni ezt a járványt, kezdjük megfogni ezt a járványt. Ami a statisztikákat illeti Libéria kapcsán, azt látjuk, hogy nagyjából ennek a járványnak a hatása esetleg már kezd visszafogódni, tehát nem lesz annyira súlyos. Nagyon óvatosan kell értelmezni ezt a statisztikát, hiszen tavasszal már egyszer ebből a mentesnek nyilvánították Libériát, és most ugye megint az egyik érintett ország között van, vagy sújtott ország között, tehát nagyon óvatosan kell fogalmaznunk nagyon nehéz pontos és megbízható statisztikára szerteni illetve információra azért, mert nagyon sokszor próbálják ezeket elkenni, illetve azt látjuk, hogy a statisztikai alap, a statisztikai bázis nem stabil. Maga a vírus, illetve a járvány egy élő jelenség, azaz folyamatosan változik. Nem feltétlenül kapjuk ugyanazt a képet erről a betegségről ma, mint holnap, vagy még később. Például Sierra Leone-ban a hatóságok a mezőgazdasági perifériás térségekre összpontosítottak, és a járvány ismét felütötte a fejét máshol a városi térségekben, és ugye azt tudjuk, hogy a két térség infrastruktúrája teljesen eltér. Kínában a határ térségekre összpontosítottak, ez egy erdős térség, itt nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre a járvány kapcsán, és sürgősen meg kell erősítenünk a jelenlétünket. És végül, ami Libériát illeti, ahogyan elmondtam, lehet, hogy csökkenőben vannak a megbetegedési adatok, de Libériában is és Sierra Leone-ban is mindenki tudja, hogy a partnerekkel, a vezető országokkal, illetve az illetékesekkel egy magas szintű stratégiára van szükség a járvány elleni harcban. Egy-két szót szólnék az alternatívákról. Egészen mostanáig az erőfeszítéseinket a kezelési fázisra összpontosítottuk. Ez nehéz infrastruktúrát jelent. A Médecins Sans Frontier jelen van a terepen, és nekik van a legtöbb tapasztalatuk ezen a területen, és tőlük azt hallottam, hogy még soha nem kellett ilyen, ilyen széleskörű infrastruktúrával dolgozniuk. Gondolok itt konkrétan Gineára, illetve Libériára. Tehát először is kezelési központokat hoztunk létre, megfelelő, nehéz, drága és infrastruktúrával, amelyek ugye számban nem, tehát nem, nem sok ilyen infrastruktúrát jelent ez a fellépés, de oda kellett figyelni az egész infrastruktúra installálására, illetve például a hulladékok kezelésére, és így tovább. Azonban a járvány egyszer csak arculatot váltott, és gyorsan átterjed egyik földrajzi területről a másikra. Most a a lakosság mozgása ugye növeli a járvány elterjedését, és ez azt jelenti, hogy nem csak az, a három érintett országot sújtja majd ez a járvány, hanem kiterjed a szomszédos országokra is. Jelenleg nagyon nagy figyelmet szánunk erre a kérdésre, figyeljük hogy mi a helyzet Máliban, ahol órákba telt az, hogy azonosítsák a betegséget egy gyerek esetében, pedig ugye egyértelmű volt, egyértelműek voltak a tünetek. Tisztelt elnökasszony, mindannyian tudjuk, hogy mi történik Burkina Faso-ban, csak képzeljük el, hogyha Burkina Faso-ban megjelenik az ebola a jelenlegi helyzetben, hát ami a kezelést illeti, itt a, a képzelő erejükre hagyatkozó. Aztán ott van Nigéria. Képzeljük csak el, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk egy Lagos jellegű falut elér ez a, ez a vírus. Egészen mostanáig sikerült kordában tartani ezt a jelenséget, és Nigéria eddig még ebből a mentes. De a jelenlegi szezon végén a mostani népességi mozgás kapcsán nagyon oda kell figyelnünk a szomszédos országokra, és ezzel be is zárnám a jár, zárójelet. Tehát visszatérve a fő témánkra, változik ez a járvány, különböző arculatot ült, és ez azt jelenti, hogy a kormányok, illetve a különböző illetékes hatóságok fellépését koordinálni kell az egész folyamat elején és végén, tehát az egész problémának a gyökerét kellene megragadni, izolálni a betegséget, de néha ezt nagyon nehéz megtenni, hiszen az ilyen egészségügyi központok néha tíz órányi útra vannak az adott betegtől. Ez azt jelenti, hogy könnyebb infrastruktúrára van szükség, amely közelebb van az érintett területekhez, illetve meg kell változtatni a, a terepen a mentalitást is. A Sierra Leonei egészségügyi miniszter arról számolt be, hogy az első ebola esetében, amikor megjelent egy családban az ebola, ugyanabban a családban hetente plusz egy megbetegedést fedeztek föl, tehát nagyon gyorsan terjed, terjed a betegség, meg kell próbálni a beteget minél gyorsabban izolálni, és természetesen humánus módon kezelni, még mielőtt átszállítják, átszállítják egy egészségügyi központba. Tehát oda kell figyelni arra, hogy mit tehetünk. Például az Egyesült Államok esetében ö, több ilyen egészségügyi központ felépítését pro, ö, irányozták elő, illetve a kis egységeket próbálják elterjeszteni a terepen a betegség megfékezésére. Beszéltünk a végfázisról, gondolok itt a temetésekről, ennek a egészségügyi szempontból biztonságos módjáról. Itt a vörös Kereszt szaktudására hagyatkozunk, és nagy mértékben összpontosítunk a megelőzésre itt a temetési ö, ceremóniák során. Ennek a fellépésnek a hatása egyértelmű, hiszen most ez azt jelenti, hogy kulturális megközelítést kell megváltoztatni, de valahogy olyan formában, hogy a család elbúcsúzhasson, végtisztességet adhatjon, adhasson a halottjuknak. Hiszen nagyon sok esetben azt láttuk, hogy aki egy ilyen egészségügyi központba került, többet a családja nem hallott róla, és aztán e, annyit tudtak, hogy, hogy meghalt. Természetesen ez a család számára óriási sokkot jelentett, hiszen ö, egy számukra fontos embert veszítettek el. Ez azt jelenti, hogy hatékony, hatékony stratégiára van szükség, ezt rendkívül fontosnak tartom. Nagyon sok példát mondhatnék még, de a lényege mi az, hogy bármilyen formában jelenjen meg ez a járvány, bármilyen számadatokat is kapunk, bármilyen stratégiát alakítunk ki, az erőforrás szükséglet nem fog csökkenni. A decentralizált stratégia olcsóbb, olcsóbb, mint a nagy infrastruktúrába való befektetés, amit eddig ezt követtük. Nézzük, milyen forrásokra van szükség. Először is materiális, pénzügyi, anyagi forrásokra, illetve emberi erőforrásra. Találkoztam egy olyan személyre, aki nagy benyomást tett rám. Ő azt mondta, hogy a, az infrastruktúra és a pénzforrások semmit nem jelentenek, semmi eredményt nem hoznak, hogyha nincsen olyan személy, aki ezeket használni tudja. És ez igaz. Tehát kép, képesített erőforrásra, emberi erőforrásra van szükség. Itt Európára tekintenek ezek az országok, tehát képzésre van szükség, oktatásra ezen a területen, se Sierra Leone, se Guinea, se pedig Libe, Libéria nem rendelkezik ezekkel az erőforrásokkal, tehát magasan képzett erőforrásra van szükség, nem csak az egészségügyi, hanem a logisztikai területen is, hiszen logisztikai szempontból ugye nagyon nehéz a helyzet, szállítani kell az eszközök, eszközöket. Az Európai Unióban van ilyen erőforrás, akire hagyatkozhatunk, és most ugye egy úgynevezett clearinghouse-t hozunk, próbálunk létrehozni, ennek kapcsán, annak érdekében, hogy hatékonyabban léphessünk fel, és valóban az európai ajánlatot és a, az erre vonatkozó igényt, szükségletet megpróbáljuk párosítani és összehozni. Különböző kép, képzés léteznek, illetve mi is finanszírozunk, az Eco DJ is finanszíroz ilyen programokat. Prioritás tehát a, tehát a képesített, a képzett erőforrás. Aztán a terepen, ezekben az országokban találkoztam a kubaiakkal 150 minősített, képzett szakértővel, akik jól ismerik a terepet, jól ismerik a, jól ismerik a különböző járványokat, és ezekben az egészségügyi e, egészségügyi központokban dolgoznak, az egyik ilyet a USAID hozta létre, és az, ezek az orvosok, ezek a, ezek a szakértők működtették. Tehát még egyszer ha, ha szeretném hangsúlyozni, hogy szakértőkre, szakemberekre van szükség, az Afrikai Unió is ezt kéri. Mintegy 2000 embert próbálnak erre a, a feladatra szánni az Afrikai Unió részéről, illetve további személyeket képezni, mint egy ezer főt, ezen kívül az afrikai terepre szánt logisztikát kell biztosítani ezeknek a, ezek, ezen országok számára. Nehéz ezekben az országokban dolgozni, meg kell nézni, hogy mire van szükség, de e, láttam azokat a, az orvosokat, akik biztonsági csapattal együtt dolgoznak mindössze egy órát, hát teljesen ki vannak merülve egy óra után. Tudni kell tehát, hogy ezekben a központokban a munka hihetetlen óvatosságot követel, szaktudást, technikai ismereteket, fizikai ellenálló képességet, és ezen ö, embereknek magas képesítéssel kell rendelkezniük. Kicsit általánossában tekintve a dolgokat, azt mondhatom, hogy egy európai koordinátor látogatását próbáltam előkészíteni, akinek az lesz a felelőssége, hogy a, ezt az egész műveletet az Európai Unió nevében összefogja, koordinálja, és a különböző kihívásoknak megpróbáljon megfelelni. A nagykövet úr már szólt a koordinációról, és teljes mértékben egyetértek vele, ez abszolút sürgőségi kérdés. Itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség ráébredjen a probléma súlyosságára, hiszen ne feledjük el, mi történt Haitiban, túl sokat adtunk túl későn, tehát fontos, hogy levonjuk a tanulságot, és megfelelően járjunk el, koordináljuk a fellépésünket európai szinten, illetve világszinten is, és az ENSZ segítségével ezt megfelelően kiaknázzuk. Az ENSZ-nek van egy külön küldöttje, és üdvözöljük az ENSZ misszióját. Tehát jelenleg már megérkeznek a terepre az első illetékes szerepek, személyek, és van olyan, aki nem olyan régen vette föl ezt a munkakört, az biztos, hogy időt kell szánni, időt kell adni nekik, de nem túl sokat, hiszen hatékonyan fel kell lépniük, hatékonyan eh, be kell tölteniük a szerepüket. Mindegyik, mindegyik alkalommal hangsúlyozzuk, hogy eh, gyors fellépésre van szükség, és eh, nagyon fontos, hogy a különböző illetékesek, illetve az ENSZ egységek között a koordináció gördülékeny legyen. Egységes, integrált válaszra van szükség, egy globális erőfeszítésre, és az ENSZ, illetve az ENSZ missziója a felelős ezekért, milyen, milyen inter, intervencióra számítunk, és ez lesz az utolsó gondolat. Csatlakoznék az előttem szólókhoz. Bár egészségügyi, sürgősségi helyzettel állunk szembe, mégis azt mondhatjuk, hogy ez egy olyan válság, amely több arculattal rendelkezik. Sierra Leone, illetve Libéria elnöke, akikkel találkoztam, mind a ketten ugyanazt mondták, hogy az ebola utáni időszakot kell előkészítenünk, hiszen ezek a kormányok pontosan tudják, hogy először az ebola, utána a többi kérdés, tehát ez a sorrend azonban nagyon jól tudják, hogy amint ebolamentes lesz az országuk, abban a pillanatban megfeledkezünk erről a válsághelyzetről, ők, az ő helyzetük viszont nagyon súlyos marad. Ez azt jelenti, hogy a kezelés mellett ellenálló képesség növelése mellett az oktatás, az egészségügyi központok, az élelmezési kérdések mellett és ugye Sierra Leone nagyon jól tudja, hogy milyen élelmezésügyi válság sújtja az országot, nagyon nem működik egyáltalán a piac. Ez emellett tehát egy másik műveletsorra is szükség van, ez pedig az, hogy ezek az országok az ebola járványt követően olyan helyzetbe találják magukat, mint az ebola helyzet előtt, hiszen jelenleg a gazdaságuk, illetve a társadalmuk óriási veszteségekkel kellett, hogy számoljon. And thank you for bringing us that kind of frontline view of what's happening on the ground and giving us some Köszönjük, nagyon érdekes hozzászólást tudjuk valamennyien, hogy az ebola utáni időszakra is gondolni kell, le kell vonni a tanulságokat. A járvány megzabolázása most azonnal ez a legfontosabb, most nyilvánvaló, de ezért gondolni kell a jövőre is, és a járvány leküzdése utáni időszakra is. Most megnyitom a vitát az Európai Bizottságtól, a DJ eh, Eco-tól is eh, van itt egy kollega, talán őt majd a végén hallgatjuk meg, ha kíván hozzászólni. De most megnyitom elsősorban a vitát eh, a képviselők számára. Sár először előadó. Köszönöm szépen. A Medicine Sans előtt szeretnék fejet hajtani. Hihetetlen hihetetlen munkát végeznek, és megérdemelnék, hogy másodszor is megkapják a Nobel-díjat, hiszen elképesztő, elképesztő, amit végeznek. Egyáltalán nem egyértelmű az, hogy az ember kiteszi magát ezeknek a veszélyeknek, és és végrehajtsa ezt a rendkívül nehéz munkát, tehát mindenképpen meg kell köszönnünk az ő, az ő tevékenységüket. Ha Hogyha kritikát is megfogalmazhatok, és itt kapcsolódnék a jelentésemhez, először is sürgősségről van szó más, másrészt, tudatosítani kell, azt, hogy miről van szó, meg kell néznünk, hogy a, hogy a globális szinten, illetve Európai Uniós szinten hogyan kezeljük ezeket a válságokat, az ilyen jellegű válsághelyzeteket. A bizottság nagyon gyorsan lépett, de nem mondhatjuk azt, hogy a tagállamok szintén, szintjén is ugyanezt történt. Mindenféle kifogásokat találtak uh, arra, hogy ne tegyenek aztán semmit. Egy Hogyha az időkereteket nézzük, azt látjuk, hogy márciusban indult útjára ez az egész válság Afrikában, és azért utalok erre, azért utalok erre, mert nagyon fontos, hogy felismerjük, felismerjük ezt a helyzetet. Gyorsabbnak kellett volna lennünk, mint a vírus, és lassabbak voltunk. A WHO is felismerte, azt, hogy milyen hibákat követtünk el a válság, válság kezelésekor, és ez nem megbocsátható, hiszen a jelenlegi helyzet ezért alakult ki. Tehát esetleg ö, ugye most megfékezhetjük ezt a válságot, ezt a járványt, hát nagyon remélem, hogy ez valóban így lesz, de azt mindenképpen föl kell ismernünk, hogy gyorsabban kellett volna reagálnunk. Aztán még egy gondolat, válság a válságban. Libériában az egészségügyi rendszer szeptember óta szinte összeomlott, hiszen majdnem mindenki elpusztult, tehát azt mondhatjuk, hogy padlón van az egészségügyi rendszer, és vagy nem fogadták el az orvosi segítséget, vagy pedig azt láttuk, hogy egyszerűen nem bírtak megbirkózni a helyzettel. És ugye nagyon jól vázolták, hogy mi a helyzet például a temetések temetések kapcsán, ezek nem felelnek meg az afrikai hagyományoknak, és ezért itt is konfliktus alakult ki. A bizottság tehát, ahogy mondtam, elég gyorsan reagált a válságra, a tagállamok válasza nulla volt. Hallottuk, hogy mi a helyzet Afrikában, ahol hiányoznak, hiányzik a szaktudás, a szakemberek. Fontos lenne, hogy az északiak, az északi orvosok valóban ide utazzanak, és, és ezt a gesztust megtegyék. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, egy dologra van szükség, ez pedig az, hogy nagyon gyorsan egy evakuálási kapacitás létrejöjjön, ez pedig ezt pedig már hónapok óta emlegetjük. Három napot kellett várnia annak a francia nővérnek, aki megbetegedett, ahelyett, hogy 24 órán belül ö, evakuálják. Tehát teljesen legitim követelés az, hogy valamilyen garanciát biztosítsunk azok számára, akik a terepen feladatot vállalnak. Aztán az Európai Tanács döntéséről, ugye koordinátort neveztek ki, ebből a koordinátort, ez helyes, ez nagyon jó, hogy van egy ilyen koordinátor, és Stilindes urat támogatom, példát statuált és ellátogat a térségbe. Ő is, ő maga is orvos egyébként. Kérdés pedig az, hogy végre elfogadják-e a tagállamok a koordinációt, elfogadják-e végre ezt a feladatot. Lehet, hogy készen állnak, de akkor fölmerül a kérdés, hogy miért nem cselekedtek hamarabb, és itt valaki ugye felelősséggel tartozik. hiszen óriási hiányosságokat tapasztaltunk, ezek megbocsáthatatlanok, hogyha mindenképpen találtak valamilyen kifogást, hogy ne, ne kelljen semmit tenniük. És ne kelljen küldeniük orvosokat. Azt hiszem, hogy nagyon keményen kell fellépnünk azokkal szemben, akik ezeket az akadályokat nem akarják elhárítani. Hiszen, hogyha ezek, a, ezek financiális akadályok, akkor ezeket meg kell oldani, nem szabad szemet hunyni, a nehézségeket, nehézségekkel szembe kell nézni, és megoldást kell találni. Ez azt jelenti, hogy egy, egy tervre, egy master planre van szükség, tehát nagyon jó az, hogy egy, egy felelős személyt neveztünk ki a nemzetközi személy, egy nemzetközi szervezetek részéről, de eddig ugye ez nem működött. Hiszen most azt látjuk, hogy a közöny globalizációja uralkodik. Nagyon fontos lenne, hogy az évek óta követelt beruházások, a fejlesztési kiadások 20%-a hosszú távú, hosszú távú beruházás. Meg kell nézni, mi történik Nigériában. Nigériában ö, tulajdonképpen nem voltak halálesetek, tehát hogyha az afrikaiak megkapják a támogatást, mint ahogy Nigéria is megkapta, akkor kezelni tudják ezt a problémát. Természetesen, ami a konferenciát illeti, eh, készen állunk arra, hogy ezt megszervezzük, és eh, valóban ez, ez esetleg hatásos lehet. Nos, ezek voltak a megjegyzéseim a három előadás kapcsán. Még öt kollégát szeretne hozzászólni, és csak néhány perc áll rendelkezésünkre, úgyhogy vissza fogunk még térni erre a kérdésre. Másfél perc, 90 másodperc a hozzászólási idő. Szpír kollega először. Köszönöm, elnök asszony. Csak nagyon röviden Koordináció és kommunikáció két kulcs szó. Koordináció kapcsán a, egyetértek a raportőrünkkel, bár a bizottság képviseltette magát, a tagállamok nagyon lemaradtak, és a kérdés az, hogy elfogadják -e ezt a koordinációt. Még akkor is, amikor volt első reakció, a munka megosztás talán nem tette lehetővé a legjobb európai megosztás. Ugye Franciaország Gíneába ment, az USA Libériába, Nagy-Britannia Sierra Leone-ba. Kérdés az, hogy az EU mint olyan hol volt. A koordináció tehát továbbra is kulcsfontosságú és örömmel látom, hogy Kriszelinit kijelölése koordinátorrá egy sikeres látogatást eredményezett már koordinátori minőségben. A kommunikáció, itt is egyensúlyteremtésre van szüksége. A meghallgatások során az új biztos kötelezettséget kellett, hogy vállaljon, hogy elmegy Afrikába, és ez azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy az ebolát akarjuk elszigetelni, de nem ezeket az országokat tudatformálásra van szükség, prudens, megalapozott módon Európában nem szabad pánikot kelteni, a jó, helyes üzenetet kell megfogalmazni. Kérdésem az, hogy hogyan lehet megteremteni ezt az egyensúlyt, és itt be is fejezem. Köszönöm szépen, Erike Gereo. Köszönöm szépen. De Brauer úr említette, hogy valaki azt mondta, hogy az ebola után valószínűleg feladjuk azokat az országokat, ahol most a válság tombol. Kérdezem, hogy ez, ez, ezt a közvélemény is osztja ezt a nézetet. A válság után, ugye már történtek fertőzések az Egyesült Államokban és Spanyolországban is, és most már az egész világ aggódik az ebből, abból miatt ez a média is sokat foglalkozik az ebolával, és amióta ez így van, most egy új trend figyeltő, meg, kezd eltűnni az ebola a médiából. A nagykövet úr is említette a stigmatizálást, a nővérekkel kapcsolatban is. Ez nagyon nagy probléma. Most megint megbélyegzik őket, mert Afrikában voltak, és lehet, hogy ez másodros jelentőségű dolognak tűnik, de hadd mondjam el, hogy tegnap került sorra New Yorki maratonra, és az ebola által sújtott országokból nem vett részt senki a maratonon. Ez tulajdonképpen úgy is értelmezhető, hogy ez is hozzájárul a stigmatizálás ezeknek az országoknak a megbélyegzéséhez. Nem tudom, hogy ez most összefog-e, összefügg-e azzal, amit költségvetési támogatás címsze alatt ismerünk, illetve az országok kapjanak pénzügyi támogatást, ez lenne egy nagyon gyors reagálás a problémára. Hogyha még van egy, vagy lenne egy fél percem, még arról is beszélnék, hogy az országoknak nyújtott közvetlen támogatást hogyan lehet kombinálni a különböző donorok és intézmények, nemzetközi intézmények által adományozott pénzekkel. Stével. Nagyon örülök, hogy ilyen jól tájékozottak a szakbizottsági tagok, ez kiváló dolog. De holisztikusan kell kezelnünk, látnunk ezt a kérdést. A főtitkár úr is, és a nagykövet úr is elmondták ezt. Egyszerre kell nagyon sok mindent tennünk. Először is vissza kell szorítani karantén alkalmazásával is a versenyt, utána meg kell határozni a gazdasági hatásokat, és együttműködése van szükség az EU és az ebola által sújtott országok között. Itt masterplanről vagy marshall tervről beszélhetünk, tehát valamilyen megállapodásra van szükség, az ebolával sújtott, ebolától sújtott országok és közöttünk, hiszen látjuk, hogy gazdaságban is mi történt, hogy milyen szörnyű következmények vannak. De Brauer úr szabályt úgy értelmeztem, hogy olyan emberekre van szükség, akik logisztikai szakértők, akik tudnak szállítani embereket, akik fegyelmezettek, és így tovább. Nos, amikor én egy javaslatot tettem a plenáris ülésen, azt kértem, hogy a tagállamokat kérjük meg, hogy az nyújtsanak segítséget, eh, hogy akik már különböző egészségügyi eh, testületekben, szervezetekben dolgoznak, azok, eh, azok menjenek segíteni. Mert vannak olyan emberek, akik rendelkeznek ezekkel a képességekkel, logisztika területén, akik képesek eh, szállítani az embereket, akik fegyelmezettek, akik az egészségügyben dolgoznak, és akik most tétlenül ülnek, holott eh, rájuk lenne szükség, használni kellene őket. Ezért azt javaslom, hogy eh, a tanácshoz vissza is mondja el, hogy a parlamentnek az a javaslata, hogy a tagállamok 27 ország, akár hadseregének a tétlenül ülő orvosi egészségügyi személyzetét vessék be. Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, azt hiszem, és más országok is küldenek már, küldtek már Nyugat-Afrikában a hadseregnél dolgozó egészségügyi személyzetet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy megjegyzést szeretnék tenni. A WHO szerint a nyugat-afrikai országokban elhunytak 5%-ának a közeli munkatársai egészségügyi dolgozók. Ez az is jelenti, azt is jelzi, hogy ez nagyon is kihat az egészségügyi ellátásra. A WHO szerint 1049 egészségügyi dolgozó kell, hogy jusson Nigériában, Sierra Leone-ben más számokat mondanak, de mindenképpen beruházásra van szükség. És a beruházások elmaradása okozza azt, hogy ennyire nehéz ma a helyzet. Az Európai Unió és a parlament, és a mi szakbizottságunk, a fejlesztési szakbizottság ezt tisztán kell, hogy lássam, és a jövőbeni helyzet kapcsán látnunk kell, hogy egy a szükséges eszközökkel jól felszerelt egészségügyi ellátórendszert kell segítenünk kiépíteni ezekben az országokban. Nagyon jó lenne, hogyha nem csak nemzetközi munkatársakkal találkoznánk a bizottság részéről, hanem a helyben dolgozókkal is. És mindenképpen tenni kell valamit azért, hogy ne ismétlődjenek meg ezek a kérdések. Köszönöm szépen a beszámolókat. Azt hiszem a beszámolók rámutattak arra, hogy hol vannak mulasztásaink. ő úr arra is rámutatott, hol követtük el a hibát. Azt gondolom, ezt úgy lehetne kezelni, hogy újra támogatjuk a gazdasági újjáépítést ezekben az országban. A legfontosabb azonban az, hogy a válságból levonjuk a tanulságokat. Nem ez az utolsó válság, szerintem számos más betegség is van, amely az emberiségre leselkedhet, és mint Broll úrtól hallottuk, hogy most kell már képezni az embereket, mert azt mondom, hogy késő, most van a válság. Szükség van válságtervekre a jövőre nézve, szükség van az Európai Unión belül tervekre, az ENSZ-en belül is szükség van tervekre, hogy azonnal reagálni tudjunk válságokra. És ilyen válságtervek akár katonai személyzetet vagy felszerelést is tartalmazhatnak viszont ezt előtte rögzíteni kell, a jogi alapokat, meg, alapokat megtett, megszereztük már ehhez, hogy legalább elvi szinten kezelni tudjuk ezeket a helyzeteket. Nyilván nem tudunk minden részletre azonnal reagálni, de gyorsabban kell aktívvá válnunk, és ehhez fel kell készülni. Ami nagyon fontos, és amit szintén hallottunk már, az egészségügyi rendszerek, amelyek már tönkrementek, és hát korábban se voltak éppen stabilak. Látni kell, hogy ezeket fel kell építeni, ezt mindenki tudja, hogy ezt meg kell tenni, de látni kell, hogy ez nem lehet csak az adott államok felelőssége, hanem ez egy globális felelősség, ez valamennyiünk felelőssége, az összes állam felelőssége, az ipari államok felelőssége, hogy ehhez megadjuk a segítséget. Köszönöm. Köszönöm szépen akkor a nagykövet urak és De Bruyер úr a későbbiekben. Egy kérdést én is feltennék De Bruyер úrnak. Striniadis a EU küldöttje, megbízottja, és a tagállamok nevében fog koordinálni. Mit jelent ez? Csak hogy kitérjünk Körrenc úr. Mi a különbség a, a megbízott, a különleges megbízott és a biz, biztos között. Most pedig a nagykövetekhez fordulok. Maximum két percet tudok adni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönettel tartozom mindenkinek, aki hozzászólt a vitához, illetve önnek is. A koordináció kérdésére térnék vissza. Luxemburgban a három nagy követ részt vett egy találkozón, aztán Hollandiában is, Mm, találkoztunk az illetékesekkel, találkozunk a belga illetékesekkel, mindenkinek megvan a saját küldötte, a holland küldött, a luxemburgi küldött, a német küldött, tehát mindenkinek, mindenkinek megvan a maga küldöttje, és most az Európai Unió is egy küldöttet nevezett meg. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy koordinálják a munkájukat ezek a küldöttek, ezt, ezt nagyon is hangsúlyoznám, és az nagyon pozitív eredményeket hozna. A Brussels Airlines, Royal Airmarok és az Air France úgy döntöttek, hogy nem izolálnak bennünket, a többi légitársaság viszont izolált bennünket, bolykotált bennünket, tehát őszintén köszönetet mondunk ennek a három légitársaságnak, és nagyon reméljük az, hogy az Európai Parlament majd tovább bátorítja, ösztönzi őket erre. Második megjegyzésem a média. Az a benyomásom, hogy hisztériának, pániknak vagyunk tanúi, ez ez nagyon káros. Természetesen értjük a félelmet, azonban meg kell próbálni meg kell próbálni ugye elérni, hogy ez a járvány ne terjedjen a többi országra, ne terjedjen át. Köszönöm szépen. Valóban megnyugtató, és hát, hogy úgy mondjam, felfrissítő, hogy megállapítják, hogy milyen lépésekre van szükség, amit a, bizot, a szakbizottság részéről. Nyilvánvaló, hogy az ebola már rég átlépte egy betegség határait, vagy egy, hogy ezt vissza lehet szorítani. Ez egy általános téma most már ez nem csak a három országot érinti földrajzi szempontból, hanem egész Nyugat-Afrikát, sőt, ez egy globális fenyegetés, úgy gondolom. Ez az az összefüggés, amelyben meg kéne vitatnunk ezt a járványt. Az összefüggés kontextus tehát az, hogy hogyan tudunk együtt fellépni és válaszokat megfogalmazni, sőt stratégiákat kialakítani ahhoz, hogy szembeszálljunk ezzel a betegséggel. Köszönöm szépen! Igen. Igen. Látni kell a küldötteket, mi is támogattunk. Örülünk, hogy nem egy külön személy, hanem egy biztos az, aki ezt kezelni tudja. Mit arra kell fókuszálni, mi a cél, mi a feladat, és egy pozíciókat hozzunk létre. Köszönöm szépen, több kérdést kaptam, és a fejlesztési DJ-ben levő kollégákat már szeretném tájékoztatni, hogy ugye vannak olyan kérdések, amelyek az ő asztalukra tartoznak, talán bizonyos kérdéseknek konkrétan neki kellene válaszolniuk. Aztán egy-két kulcs szó. Láthatóság, koordináció, kommunikáció, ami a láthatóságot illeti. Az x válságról van szó, ahol az Európai Unió a láthatóság terén nagy deficittel kell, hogy számoljon. Az Európai Tanács döntést hozott azzal a céllal, hogy az Európai Unió közösségi költségvetését emelje ezen a területen, támogatván a régió országait, illetve lakosságát. 600 millió euró volt ennek a szintje, és most egy milliárd euróról van szó évvégen. Most már 900 eurót folyósítottunk, hogy milyen hatást értünk el, és milyen előnyöket zsebelhetünk be a, vízi, a láthatóság területén, hát nagyon, nagyon kevés eredményt. Görönsz illetve Stier úr is utalt erre a kérdésre. Nagyon fontosnak tartjuk, azt, hogy a, megszületett ez a koordinátori személy. Aztán, ami a hisztériát illeti, legfőbb ideje, hogy nyugodtan, racionálisan, kiegyensúlyozottan, komolyan ö, foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A régióban illetve Európában is hasonlóképpen kell kezelni ezt a kérdést. Ahogyan mondtam, van egy, egy kezdeti fázis és egy végső fázis. Meg kell győződnünk arról, hogy mindenkinek magának kell védenie a saját családját. Ennek érdekében vannak az ellenőrzési vizsgálatok, és hatékonyan kell fölvenni a harcot ezzel a járványal szemben, ez pedig magánál a forrásnál van. Ami pedig a koordinációt illeti Szilénides urat, a, nem a bizottság, hanem a tanács jelölte ki, tehát az állam és kormányfők, adták neki ezt a mandátumot. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon fontos koordinációs szerepet fog betölteni, tehát nem dirigálni fog, nem, nem követelni, hanem a koordináció területén lesz nagyon fontos szerepe. Elnök asszony. Már 10 perccel túléptük az időt. Sajnos nincs időnk. Nincs. A tolmácsoknak menniük kell, befejezik a munkát lassan, sajnos nem maradt idő. Kérem, hogy közvetlenül válaszoljon erre a felvetett kérdésre. Hálás vagyok. Örülök, hogy eljött, de most éppen nincs időnk. Még összefoglalni sem tudom, az egyebekhez szeretnék szólni valamit. A koordinátorok ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatban van egy javítás. Október 7-i ügyben ez visszavisszük a koordinátorok ülésére. Ott megbeszéljük, a jövő héten van 10-11-én a következő ülésünk. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy ilyen nagy vonalak voltak, és elnézést kérek a Tevkok kollégáktól.